A jelentéstevő szót kért. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, igazából nem szokásunk jogi anyagokkal foglalkozni. Most mégis ez a feladatunk. Először is azért volt nehéz ez, mert nem vagyunk hozzászokva az ilyen jellegű anyagokhoz, de hogyha a környezetvédelemmel vetjük ezt össze, akkor azt látjuk, hogy eléggé ideológiai szinten folyik a vita, és ezért elég nehéz volt közös megállapodásra jutni mindenkivel. Mégis a legvitatottabb kérdések esetében kompromisszum született, ezért azt hiszem, hogy nagyjából egyszerű lesz a szavazás. Minden árnyékjelentéstevőnek köszönettel tartozom azért, hogy részt vettek ebben a nehéz vitában meglátjuk majd az eredményt. 23 oldalas a szavazati lista, de sok, sok, sok módosító ki fog esni közben, tehát azt hiszem, hogy jobb is, hogyha hozzáfogunk ehhez a munkához, és meglátjuk, hogy mi hogyan járunk majd el a tanácsa. Elnök, köszönöm szépen a megnyugtató megjegyzéseket. A 30-ast visszavonták, de kezdjük akkor a 83-as módosítóval. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Egyértelmű volt az elutasítás. Na jó, ellenőrizzük elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizen szavaztak mellette, 16 ellen elutasítottuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es ECO mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 81, 85, 87, 88-as visszavonták, kompromisszumos módosító 1-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Azt Ekon kiesik, a 92, 94, 95, 96, 97-est visszavonták, 98D mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Százas, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 101-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ekkon 16-os, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. az ötös és hatos cikk esetében azt hiszem, hogy jobb lenne, hogy azonnal elektronikusan szavaznánk, jó lenne látni az eredményeket, és különben is itt eléggé nagy a megosztottság. Tehát a kettes és a 19-es kompromisszumos módosítóról van szó? Igen, mondja a hozzászóló, az előadó, illetve az ötös cikkkel kapcsolatos módosítókról is. Rendben. Akkor előbb a kompromisszumokról fogunk szavazni, mielőtt a többire rátérnénk. Okay. Whenever, okay. Whenever we reach a compromise amendment, we vote. Tehát, hogyha kompromisszumos módosítóhoz jutunk, akkor azonnal elektronikus szavaza, szavazásra kerül sor. Kettes kompromisszumos módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-12 arányban egy tartózkodással. 19-es kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Á, bocsánat, ez, ki, ez kiesik, mivel az előzőt elfogadtuk. Következik Ekon 18-as. Ekon 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást elektronikus formában. Lezárom. Elutasítottuk. Ekon 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Econ 20-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as kompromisszumos módosító Elektronikus formában szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk hármas kompromisszumos módosító, néppárt TCR ALDE, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ekon 21. Tetszenek ezek a kompromisszumos módosítók, tehát Ekon 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ekon 22 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 90-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Elektronikus formában szavazunk tehát a négyes kompromisszumosról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 21-es kompromisszum nem volt elfogadható, nem lehetett beadni. 21-es, szavazunk mellette? 21-es tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 5-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. as kompromisszum következik a szociálisták és a zöldektől. Megnyitom a szavazást. Tehát 23-as kompromisszumos módosítóról szavazunk. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. And what is closed? Lezárom a szavazást. And it was adopted. Elfogadtuk. 27-es, Ekon 27-es következik. Mellette, ellene, elutasítottuk. Következik Ekon 28-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hetes kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. The vote is open. Compromise amendment number seven. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. One hundred 189-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kilences kompromisszum, megnyitom a szavazást. And the vote is <clears throat> closed. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. And it was adopted elfogadtuk. Huszonnégyes módosító, igen, valóban, kiegészítés, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük rendben. Tehát a 24-esről megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk valóban. 197-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ekon 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 208-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük ezt. Tehát 208-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 209-es következik, mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Ekon Tehát a preambulum bekezdések, Ekon egyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az Ekon 3-as kiesik. 13-as kompromisszum mellette, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Negyvenes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. What did I say? You said carried. No, I rejected, sorry. Nem, azt elutasítottuk. Nézzük az Econ 5 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben, a 48-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. <laughs> Sorry. Um, please raise your hands. Kérek mindenkit, hogy magasra emelje a kezét. Hatos mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 51-es mellette, tehát 51-es mellette, ellene, tartózkodás. Rendben, ellenőrizzük az 51-est. Azt hiszem, hogy kis szünetre lenne szükségünk, tehát megnyitom a szavazást az 51-esről. Lezárom. Elutasítottuk. Amendment uh, one. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 52-53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ekon 7-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 55D, mellette, Ki van mellette? 55D-ről szavazunk, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ekkor 8-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 14-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenöt D kompromisszum az ECR-től. Megnyitom a szavazást. And vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszumos, megnyitom a szavazást. 16-os kompromisszum, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt is elfogadtuk. Hatos módosító, jelentéstevő módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 77-78 majd az Econ 13-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-as kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. és elfogadtuk. Most pedig a zárószavazás következik. A módosításokkal együtti javaslatról megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. A jogszabályalkotási állásfoglalás tervezetről megnyitom a szavazást. Lezárom. Tizenöt, tizenhárom arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Nos, akkor hogyan lépjünk tovább? Megkezdjük-e a tárgyalásokat a tanácssal, vagy pedig előbb a plenárison szavazzunk a módosítókról? Hallgassuk meg Sichter jelentéstevőt. Miután olyan szoros volt az eredmény a szavazáson, szerintem jó lenne, hogyha először a plenáris szavazna, mert egyébként nagyon nehezen lehetne kézben tartani a tárgyalásokat. Igazán nagyon szoros eredmények születtek a szavazásban. Vannak-e ellenvélemények? Nos, akkor elektronikusan szavazzunk. Ki támogatja a jelentéstevő álláspontját? nevezetesen, hogy előbb a plenárison szavazzunk. Tehát kitámogatja a jelentéstevőt, mellette el, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A jelentéstevő álláspontját 26-an támogatták, úgyhogy először a plenárison szavazunk. Köszönöm szépen, gratulálok a jelentéstevőnek. Herr Ja. Sehr Elnök úr, elnézést. Csendet kérek. A szavazás után szeretnék egy kis magyarázattal szolgálni, tekintettel arra, hogy a szavazás kapcsán, a Corporate Europe kapcsán megjelent egy interjú, amit a jelentéstevő adott, és ebből szeretnék idézni. Három képviselővel kapcsolatos botrány kapcsán, aminek keretében készpénzt fogadtak el, a jelentéstevő azt mondta, hogy ez guztustalan, de ez még rosszabb, mint hogyha ingyen nyújtunk be lobbisták nevében módosítót. Néhány módosítója a jelentésemnek túlságosan meghaladta volna azon képviselőket, akik nem követték szorosan a jelentés tartalmát, úgyhogy gyaníthat, hogy ezek a módosítók az ipar részéről kerültek benyújtásra, és gyakorlatilag ezekről a módosítókról nem is esett nyilvános vita. Ennek a gyakorlatnak véget kell vetni, elnök úr és kollégák, még egy dolgot szeretnék leszögezni. Én jó szándékú ember vagyok, de ha mindannyian szabadon döntünk, hogy kivel tárgyalunk, kivel nem tárgyalunk, milyen módosítókat nyújtunk be, független attól, hogy ezeket mi magunk dolgozzuk ki, vagy pedig valaki ebben segítségünkre van másodszorban. Nincsenek jó meg rossz lobbisták. Itt alapvetően szerintem a demokratikus rend részei Harmadsorban a mi feladatunk a parlamentben, hogy a különböző érdekeket kiegyensúlyozzuk, és ez csak akkor lehetséges, hogyha a különböző csoportokat ismerjük, és független attól, hogy civil szervezeteket, szakszervezeteket vagy vállalatokat képviselnek a lobbisták, ők fontos szerepet játszanak. Schlitter úr az interjúban a demokratikus választásokra utalt és azt hiszem, hogy gyalázat a lobbistákat egyértelműen elítélni. Végezetül pedig az DEK néhány képviselője a lobbisták elleni szava szerintem a legtisztességtelenebb. Én sok anyagot olvastam az ipar részéről, szakértők részéről, a Greenpeace vagy más civil szervezetek részéről elhangzott véleményeket a módostók figyelembe veszik. Schlichter úr, hogyha nem kap többséget a politikájához, akkor szerintem itt nem arról van szó, hogy jó vagy rossz lobbisták érdekei érvényesülnének az európai választók összesen 5%-a támogatta, és elnézést a lobbisták nevében. Köszönöm szépen. There has a right to be heard. Yeah, I mean... Uh... Mindannyian egyetértünk, hogy létrejött egy külön csoport, ami a lobbistákat vizsgálja. Én úgy gondolom, hogy a lobbista érdekek egyensúly hiánya fenyegeti a demokráciát. A gazdasági érdekeket képviselik a lobbisták, és ez az egyensúly hiány szerintem mindenféleképpen problémát okoz, az átláthatóságot veszélyezteti. Mindannyian egyet értünk abban, hogy az átláthatóságot kell javítani. Ebben mindannyian egyet értünk, és mindig is azt gondolta, hogy a lobbisták érkező módosítók rossz módosítók. Mindannyian tudjuk, hogy számos módosítót lobbisták kezdeményeznek, ezt elítélhetjük, vagy egyetérthetünk vele. Ahol én problémát látok, az az, hogy a dolgok nincsenek egyensúlyban egyes lobbisták ereje sokkal nagyobb, mint másoké, és ezek gazdasági érdekeket tükröznek. Ha nyilvánvalóan Brüsszelben nagyon sok lobbista van, de mindannyian egyetértünk, hogy az egész folyamatot átláthatóbbá kell tenni, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen javaslatokkal áll majd elő ez a bizonyos csoport, hogy hogyan kezeljük a lobbistákat, és természetesen mindenki szabadon másolhat lobbisták által készített anyagokat, vagy módosítót nyújthat be az alapján, amit ők készítenek. Azt hiszem, hogy az átláthatóság az egyetlen járható út. Bárki mondhatja, hogy igen, én ezt egy lobbista szervezettől kaptam, és ez egy jó módosító. De ha ez nem átlátható, akkor az emberek nem tudják, hogy honnan származik egy-egy módosító, és ez egy strukturális probléma. Szerintem az átláthatóság sok mindenen javíthat. Én szívesen megvitatom a lobbisták kérdését részletesebben, de ebben az anyagban én nem láttam ilyen kiegyensúlyozatlan lobbizmust. Az egyoldalúság semmiféleképpen nem jó a döntés meghozatala szempontjából igen, számos esetben láttam kiegyensúlyozatlan véleményeket, de nekem is alaposan körbe kellett néznem, hogy ellen véleményekre lejek. Szerintem egyáltalán nem volt furcsa ez az idézet. Furcsább ennél a lobbisták szabályzása. De van egy erre létrejött csoport, ezt majd meg fogjuk vitatni, és remélhetőleg javul a helyzet. Elnök, igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, de talán nem ezen keretek között kéne megvitatni, úgyhogy nem nyitok vitát erről, tehát nem adok senkinek szót ebben a témában, mondja az elnök úr. Az egyik képviselő hozzászól, hogy itt a szavazás szava hihetőségéről van szó. Elnök úr, én így döntöttem, kérem, így járjunk el. Akkor szavazzunk. Nem, el, ki akar itt most vitát nyitni erről a kérdésről? Ki támogatja, hogy vitát nyissunk ellene? Elektronikusan szavazzunk. Tehát ki támogatja, hogy erről a kérdésről most itt nyissunk vitát? Megnyitom a szavazást. Akkor úgy döntöttünk tehát, hogy megnyitjuk korlátlanul a vitát. Okay. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję serdecznie za umożliwienie tego. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy e, lehetővé teszi a vitát. Nem szeretném elnyújtani ezt a vitát, de különösen, hogyha figyelembe vesszük a közelmúltbeli eseményeket e, a parlamentben, amikor is kiderült, hogy néhány kollégánk e, lobbistáktól pénzt fogadtak el. Szerintem ez rendkívül fontos. Tehát most nem sodorhatjuk veszélybe a jó szándékát ennek az anyagnak. Én szeretném elmondani, hogy az egész folyamat során többször megkerestek minket, és most mm, személyesen magam nevében beszélek, több intézmény megkeresett, több megbeszélést szerveztem, ahol is teljesen nyilvános viták zajlottak, és legalább két intézmény vállalkozókat képviselő intézmény is megkeresett. A tagállamok megfelelő szervezeteinek is levelet írtam. Mindenki részt vett ebben a vitában, és ennek köszönhetően tudtam kialakítani a saját véleményemet, az ő véleményüket is figyelembe véve. És ennek köszönhetően tudtam elkészíteni, illetve felkészülni a szavazásra. Az általam benyújtott módosítók az én véleményemet tükrözik, és nem a lobbisták véleményét, akikkel tárgyaltam. Ja, rozumiem pana gorycz. Roz... Schlichter úr, tudom, hogy keserűen éli meg, hogy veszített a szavazáson, hiszen ön a jelentéstevője ennek a témának, de nincs joga, hogy megkérdőjelezze ennek az egész folyamatnak a jogosságát. aminek eredményeként a szavazás úgy alakult, ahogy alakult. Az egyik első ülésünkön az árnyék jelentéstevőkkel az egyik jogász, akit egyébként ön meg, nem igazán értettem, hogy milyen szerepet játszott. Szerintem ez egy eléggé eredeti megoldás vagy elképzelés volt, de én soha nem kérdőjeleztem meg a jó szándékát. Nem igaz, Schlichter úr, hogy vannak jobb, jó és rossz lobbisták, hiszen vagy lelkismeretünk és véleményünk szerint szavazunk az EU érdekében, avagy valaki más érdekében, pénzért vagy egyéb ellenszolgáltatás fejében. És különösen a parlamentben jelenleg zajló eseményekre tekintettel mi támogatjuk Buzek elnök úr lépését, nevezetesen, hogy egy egyértelmű magatartási kódexre van szükség a képviselők számára, amin meghatározza, hogy a lobbisták eh, hogyan eh, működjenek. Tehát az ön megjegyzése e tekintetben teljesen eh, hely, indokolatlan. Köszönöm szépen. Well, thank you, Chairman. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Először is egyik árnyék jelentéstevőként nagyon bonyolultnak, összetettnek tartottam ezt a jelentést. Egyetlen egyszer sem kaptam ipari képviselőktől megkeresést, és kiváló munkatársakkal dolgoztam együtt, akik kívülről ismerték a jelentést, és az ő segítségükkel dolgoztam, az ő tanácsukra támaszkodtam. Ez is egyfajta lobbizás, ha úgy tetszik, de a munkatársam nélkül, tanácsa nélkül nem tudtam volna úgy dönteni, ahogy döntöttem. Ezt meg kellett mondanom, és teljesen nyíltan Zalber úr, Pablo, a koreai szabadkereskedelmi megállapodás témájában Pablóval mi minden érdekelt féllel találkoztunk. És én Kalamat szeretem, de ebben az esetben szerintem nincs igaza, ugyanis az egyes képviselőnek kell a saját józan eszére támaszkodnia, hogy megítélje, hogy az adott lobbizás jó-e vagy sem. Bizonyos formában élnünk kell az ipar segítségével, tanácsával. Például a koreai szabad meg, kereskedelmi megállapodás esetében nem dönthettünk volna anélkül. Ott rendkívül fontos volt, hogy az ipar bizonyos mértékben segítsen minket. Én a frakcióm tanácsára támaszkodtam, és ha jól tudom, a munkatársam nem találkozott lobbistával, meg sem keresték ezen jelentés kapcsán, hiszen ez annyira összetett volt ez a jelentés még egyszer, hogy mindenféleképpen szükségem volt arra, hogy valaki segítsen. Csárnez kolléganő. Két szót szeretnék mondani. Úgy vélem, hogy ez a vita eléggé kellemetlen végül is, ugyanis minden olyan, ezek az ügyek, amelyek érintettek az Európai Parlamentet, ezek igen lesújtóak voltak az intézmény szavahihetősége szempontjából is. A, a parlamenti képviselők törvényhozói munkáját assák alá, és ez katasztrofális dolog. Én úgy vélem, hogy gyökeres intézkedéseket kell meghozni, sokkal messzebbre kell menni, mint ahogy Buzek elnök úr javasolta, meg kell nézni és most minden egyes szavazásnál felmerül a kérdés, hogy tényleg mindenki a saját érdekeit képviselte, vagy kinek a befolyása miatt szavaztak így a parlamenti képviselők. Úgy vélem, hogy ez egy elég fárasztó dolog. Úgy vélem, hogy jobb lenne, hogy hoz, hogy arra összpontosítsunk, hogy gyökeres intézkedéseket vezessünk be, amennyiben megrendült a bizalmunk egymás iránt, és úgy vélem, hogy ezzel megmenthetjük a um, intézményünk hírnevét is. Nagyon-nagyon röviden három mondatot szeretnék mondani. Pártként mindig készen álltunk arra, hogy a tájékozottakkal felvegyük a kapcsolatot és meghallgassuk őket. De azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb ilyen ember lobbista és valamilyen konkrét érdeket képvisel. És ennél egész jó példát látunk a lőfegyverekkel kapcsolatos szavazás során. Az általam képviselt kerületben elég nagy szerepet játszik a madár vadászat, sokan jönnek más országokból, Európai Uniós országokból is, és természetesen mm, nagy a figyelem, amely ezt az érdeket övezi. Sokan sokan ö, lőfegyvereket tartanak otthon, illetve hordanak maguknál ebből a célból, és ugye ez sokat aggodalomra ad okot, ezért meghallgattam azokat a, az embereket, akiknek véleményük volt ebben a kérdésben. Mindig észben kell azonban tartani azoknak az érdekét, akik, akiket nem képviselnek a lobbisták. És ezen túl azt is el kell mondanunk, hogy jobb középpárt vagyunk, a kereskedelmet, az üzleti életet, a vállalkozásokat támogatjuk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a jobb középpárt ti kollégáimnak figyelmét szeretném felhívni arra, hogy a szabályozás általában a nagy vállalkozásokat támogatja, és a kisebb vállalkozásokat nem. A nagy vállalkozásokat jól képviselik a lobbisták, a KKV-kat pedig általában nem képviselik a lobbisták, vagy nincs elég megfelelő képviselet. Mindenkit arra kérek tehát, hogy ezt tartsa észben. Chris Havrovo. Ich möchte nur eine sehr kurze Bemerkung machen. Ich möchte nur eine sehr kurze Bemerkung machen, weil die Nos, egy rövid megjegyzést szeretnék tenni. Ugyanis ez a vita legalább olyan öreg, mint ez a parlament. Söder kollega ebben a jelentésben nagyon sokat dolgozott, kiváló munkát végzett ebben a jelentésben. Tehát nekünk is tiszteletet kell tanúsítanunk a munkája iránt, és nekünk is keményen kell dolgozni ebben. Ugyanakkor úgy vélem, hogy az a rész, amelyet nem képviselt a képviselő úr, az a rész nyer. Tehát én úgy vélem, hogy ez egy egyértelmű dolog. Amennyiben most az előadó azt mondaná, hogy tekintettel a az eredményre, ő nem ismeri magát ebben a jelentésben, és ott hagyja ezt a munkát, akkor rendben van, azt megérteném. Én arra kérem a képviselő urat, hogy jól gondolja át, hogy hogyan tovább ebben a témában, Schlitter úr. Schlitter úr, kérre szót. Kívánne reagálni erre a felvetésre? Azt hiszem, hogy az előző kérdésekre is reagálnunk kellene. Igen. Szalevszki úr, igen, nagyon sok ilyen ö, tárgyaláson részt vettem, nincs abban semmi különös, hogy lobbistákkal találkozunk. És itt nem értek egyet Dartmouth úrral. Nem csak a gazdasági érdekek és más érdekek, hanem a nagy és a kis vállalkozások képviselete között is nagy a különbség, tehát egyetértek Dartmouth úrral. Azért van, azért létezik lobbista, mert lobby, lobbik azért léteznek, mert érdemes ebbe beruházniuk a vállalkozásoknak. A cél pedig a döntéshozatal befolyásolása. Nem mindig rosszokból vannak ennek jó oka is, azonban, hogyha egy cég a lobby tevékenységbe beruház, akkor általában a részvényeseinek ezzel valamit fel tud mutatni. Ez azt jelenti, hogy az itteni lobbisták nagy része a gazdasági érdekeket képviseli, és ez azt jelenti, hogy strukturális problémával kell szembenéznünk. A zöldek az FKZ irányelv kapcsán egy tanulmányt készítettünk. 96% a módosító javaslatoknak tulajdonképpen az iparból, az ipari ágazat képviselőitől származott három nagy frakciót érintett ez a felmérés, és ez azt jelenti, hogy súlyos problémával kell szembenéznünk. Számomra politikusként ez problémát jelent, hiszen ahogyan Stöldi úr is elmondta, nem tudjuk, hogy ez hogy nem, nem ismerjük a gazdasági hatásokat anélkül, hogy eljönnének hozzánk az ágazat képviselői. De, de vannak más érdekek is, például a harmadik országokra kifejtett hatása ezeknek a megállapodásoknak, nekik nincsenek meg a forrásaik arra, hogy eljöjjenek hozzánk, és elmondják, hogy őket ez hogyan érint, és ez a problémám a lobbizmussal. Szerintem nem szabad rövid távon gondolkozni. Valahogy mindig az a célom, hogy megnézem, megnézzek minden érdeket, minden oldalról körülvizsgáljak egy kérdést. Nem tudom, hogy önök hogyan járnak el, de az a gond, hogy nagyon sok munkánk van, nagyon elfoglaltak vagyunk, és mégis valahogy a parlamenten kívülről kell információt kapnunk, és erre meg kell találni az időt. A gazdasági érdekek azonban mindig itt vannak. Ez az információ mindig a rendelkezésünkre, és ezért úgy gondolom, hogy nincs egyensúly a tájékoztatásban. És ezért a lobbistát, lobbizmust ö, hátrányosan ítélem meg. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre sikerült választ adnom. Hogyha Kaspari kolléga végigolvasta volna az egész idézetet, egyértelműen elmondtam, hogy a probléma nem, arról, nem az, hogy a probléma nem az, hogy a képviselők pénzt fogadnak el, mert ez egy nagyon ritka esemény, véleményem szerint. Nem, nem, arra gondolok, hogy ez egy óriási probléma, de csak nagyon-nagyon kevés képviselőt érint. Szerintem senki nem mondaná azt, hogy ez egy általános probléma, hogy a képviselők pénzt fogadnak el, pénzt fogadnak el a módosítók. Szerintem ezt senki nem mondhatja, tehát ez nagyon kevés számú embert érint. Krisztof, hogy, hogy a nevemet visszavonja, mert Hát nem tudom, hát meglátjuk majd a plenárison, hogy uh, hogyan milyen eredményre jut a szavazás, illetve megnézem azt is, hogy a mai szavazás mennyiben érint a jelentést, tehát erről majd később fogok döntést hozni. És azt hiszem, ah, még valami, hogyha valakit megsértett ez az idézet, akkor azt kérem, hogy olvassa végig az egész interjút, tehát az egész interjú rendelkezésre áll. Amikor választási kampányt folytattam, akkor a lobbizmust, mint az egyik fontos problémát neveztem meg. Azt mondtam, hogy ezzel foglalkozni kell, ezen dolgozni kell. Lehet, hogy önök szerint ez egy eszköz, lehet, hogy, lehet, hogy önök szerint ez nem okoz probléma. Engem ezért választottak meg, ez, ezért vagyok itt, úgyhogy én ragaszkodom az álláspontomhoz. Thank you. I hope you can restage this discussion in plenary. Let's move to... Rendben, remélem, hogy a plenárison nem bonyolódunk hasonló vitába, és akkor lépjünk is tovább a következő napi rendi pontra. A 15-ös napirendi pont egy affetes vélemény, az EU mint globális szereplő jelentéstevőnk Jörg Lightfried,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 Lezárom. was rejected. Amendment 9. Elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, Mely, melyiket a 12-est ellenőrizzük? 12-es, ellenőrizzük, rendben. Megnyitom a szavazást. And vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene. tartózkodást Elfogadtuk. 14-es. Három részben. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Harmadik rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, végszavazás, tehát elektronikus formában záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23 mellette, 3 tartózkodása. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Ezzel végére jártunk a szavazási feladatainknak ma reggel. Következik a 17-es napi rendi pont. Eljött hozzánk vendégünk. Arra kérek mindenkit, hogy próbáljon meg a helyén maradni, elcsendesedni. Those leaving the room, please do. Kérem, azok, akik nem kívánják folytatni ezt az ülést, minél gyorsabban hagyják el a termet, és minél csendesebben. Kérem, hogy a teremben ne folytassanak magánbeszélgetéseket. Kérem még egyszer tehát, hogy a teremben ne folytassanak magánbeszélgetéseket. Lady and gentlemen, I said... Kedves hölgyeim és uraim, azt kértem, hogy ne beszélgessenek itt a teremben. So this is an exchange of with the ambassador of Japan to the European Union. Üdvözlöm a Japán Európai Uniós nagykövetét, Nobutake Odano urat. Nagykövet úr, hol is van? Itt van. Üdvözöljük. Üdvözöljük, hogy eljött hozzánk, és először is hadd mondjam el önnek, hogy egy perces csende tiszteletünket tettük, és megemlékeztünk az emberi szenvedésekről, és arról a katasztrófáról, amely Japánt érintette egy hónappal ezelőtt, és természetesen együttérzünk önökkel, illetve a japán hatóságokkal, a japán néppel. Mintegy két hónap múlva kerül megrendezésre az EU-Japán csúcs találkozó, és akkor a kereskedelmi kapcsolatokról fogunk beszélni többek között. Az Európai Bizottság kimondta, hogy ha bizonyos feltételek teljesülnek, akkor esetleg támogatnák a szabadkereskedelmi megállapodások megkezdését. Ez tehát az egyik olyan téma, amelyről hallani szeretnénk öntől. Szeretnénk egy-két szót hallani a japán álláspontról, illetve arról, hogy Japán hogyan áll ehhez a csúcs találkozóhoz, és ezzel meg is adom ennek a szót. Thank you, uh, Professor Moreira. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, a szakbizottság tisztelt elnök ura, nagyon szépen köszönöm a kedves szavait. Tisztelt elnök úr, kedves szakbizottsági tagok. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és megvitathatom önökkel, hogy milyen fontos kérdések övezik a Japán-EU kereskedelmi kapcsolatokat. Szeretnék köszönetet mondani az önök szakbizottságának, hogy komoly érdeklődést mutat Japán iránt, és ezt tükrözi az is, hogy egy hivatalos látogatást terveznek Japánban idén az év második felében. A az EU és Japán közös értékeket val, a plurális demokrácia értékét, a jogállamiság, a szólásszabadság és egyéb szabadság, jogok értékét. Együttműködünk számos szakpolitikai területen, így például a kalóz tevékenységgel szembeni fellépés Szomália partjainál, vagy a az afgán eh, rendőrség eh, kapacitásfejlesztésében, a tadzsikisztáni határkérdések kezelésében, a közös biztonság és védelmi missziókban, a Pegaz eh, programban, a közel-keleten, illetve a palesztin területek megsegítésében. Haitiban Japán és az EU együttműködött a katasztrófa elhárításban, és most az ország építésében is együttműködik Japán és az EU fő szereplők a globális kereskedelemben. Mindkét fél aktívan részt vett a világkereskedelmi szervezet Dohai fordulójának munkájában. A japán beruházások az EU 27 tagállamában jelzik, hogy mennyire erős kétoldalú kapcsolatok vannak az EU-val. A közvetlen külföldi beruházások japán ból az EU-ban 140 milliárd eurót tesznek ki, tette ki részvényértéken 2009-ben, ami 15-szöröse annak, amennyit a koreai köztársaság befektetett, illetve 23-szorosa a kínai befektetéseknek. Ha megnézzük a közelmúlt befektetéseit az EU-ban, akkor a japán beruházások értéke lényegesen magasabb, mint a másik két ázsiai országból. Most kb. 3300 japán vállalat képviselteti magát az EU-ban, és ez 400 ezer munkahelyet jelent. Az EU a legnagyobb közvetlen befektető Japánban is megegyezik körülbelül az amerikaiak szintjével. Az első euró kötvény január 25-én eh, eh, került kibocsátásra, mm, amely eh, elsősorban Írországot volt hivatott megsegíteni. Japán ebből a kibocsátásból 20,5%-ot jegyzett, kb. 1 milliárd eurós értékben az teljes 5 milliárdból. És ez a jegyzés szerintem igen sikeresnek tekinthető. A közelmúltban komoly üzleti megállapodásokra került sor. Japán vállalatok európai termékeket vásárolnak, például a légi közlekedési ágazatban a Skymark Airlines a Toulouse-al egy szerződést kötött az A308-as Airbus megvásárlására, illetve opciót is kötött további két A308-as vásárlására. Az ANF Aviation, amelynek az All Nippon Airways a fő tulajdonosa, egy előzetes megállapodást írt alá 10 Airbus meg, bérbevevésére. A vasúti közlekedésben a Knorr-Bremse német gyártó a JR East-tel szerződést kötött, ez az egyik legnagyobb japán vasúttársaság, és fékberendezéseket fognak szállítani a japán gyors vasút számára komoly lehetőségek vannak további befektetések előtt is. Szerintem az gazdasági partnerségi megállapodás megkötése nagyon fontos, ez számos kérdést érint, így például a vám és nem vám jellegű intézkedéseket, illetve azt, hogy hogyan lehet ezekkel a lehetőségekkel élni. A megállapodás aláírása további együttműködés előtt nyitja meg az utat, például új generációs járművek kifejlesztése, elektromos gépjárművek, illetve ritka földfémek helyettestőinek kifejlesztése terén ugyanis a ritka fémek ellátása meglehetős aggályjal tölti el az ipart Japánban és az EU-ban egyaránt. Emellett a gazdasági kapcsolataink erősítését is lehetővé teszi a partnerségi megállapodás, és mindez fokozhatja a kölcsönös együttműködést, a kölcsönös bizalmat, átfogóbb együttműködés jöhet létre Japán és az EU között politikai és biztonsági területeken is, illetve a az olyan globális kérdésekben, mint például az éghajlatváltozás elleni fellépés, vagy a környezetvédelem terén is további együttműködés várható. Egyébként ajánlom a figyelmükbe a kiosztott anyagot, amely a japán-EU kapcsolatokkal foglalkozik e tekintetben. A gazdasági partnerségi megállapodással kapcsolatosan a japán vállalatoknak komoly elvárásai vannak. Tisztában vagyok azzal, hogy bizonyos japán üzleti körök attól tartanak, hogy a japán-EU megállapodás nélkül az EU-ban jelenleg meglévő gyártóhelyek áttelepülhetnek olyan helyekre, ahol viszonylag kedvezőbb a beruházási és termelési feltételek, és ez annak következtében történhet, ha az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás hatályba lép idén júliusban. És szeretném még ehhez hozzátenni, hogy a Japán-EU partnerségi, gazdasági partnerségi megállapodással kapcsolatos tárgyalások nem csak Japán érdekét szolgálják. Kilenc EU tagállam közös levelet intézett a március 18-án, és az Európai Tanács március, 15 március 25-i következtetései is azt jelzik, hogy igen, erős és pozitív vélemények vannak az EU-n belül is a kereskedelmi tárgyalások iránt. Nyilvános konzultációra került sor az Európai Bizottság részéről az EU-Japán kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok jövőjéről. A a válaszadók 80%-a szorosabb és fokozottabb együttműködést vár a gazdasági integrációs megállapodás keretében, ami megfelel egy ambiciózus és kiegyensúlyozott szabadkereskedelmi megállapodásnak. A gazdasági partnerségi megállapodást követ illetve a 2009-es csúcs találkozót követően Japán és az Európai Bizottság konkrét nem vám tarifa jellegű kérdéseken megkezdte a munkát. 30 az úgynevezett 34-es bekezdés szerinti munka négy területet érint, amely három, amelyből három különösen érdekes Japán számára idén várhatóan megkezdődik ezen lépések megvalósítása is. Az eddigi tapasztalatok alapján, illetve az idei csúcs előkészítéseképpen felgyorsítottuk az EU-Japán vegye, magas szintű vegyes csoport munkáját. Ez a csoport tavaly jött létre a csúcsot követően. Várhatóan a hét végén lesz egy magas szintű találkozó Brüsszelben. A Japán-EU gazdasági partnerségi megalapodás mindkét fél számára komoly előnyökkel szolgál számos ágazatban. Először is Japán a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokkal fog foglalkozni azon 27 intézkedés mentén, amelyet az EU jelzett. Egy új mechanizmus keretében történik majd ez a munka. Létrejött egy újjá vagy egy élénkítési egység a kormányon belül, amelyet a miniszterelnök vezet, és itt három az EU által benyújtott kérést fogunk majd előkészíteni, illetve ezekben döntést hozni, így például a szeszes italok nagykereskedelme, az gépjármű szolgáltatók területrendezési szempontjai, illetve az élelmiszer kiegészítők. A tárgyalások során, ami a kereskedelem liberalizálására vonatkozik, Japán magas szinten képviselteti majd magát, és igyekszik elősegíteni a gazdasági partnerséget. Konkrétan Japán pozitívan megvizsgál minden olyan kérdést, ami az EU számára érdekes, és természetesen ennek során mind az EU, mind pedig a saját belső érzékeny kérdéseinket is figyelembe fogjuk venni. és a magas szintű gazdasági partnerséggel kapcsolatos tárgyalásokat igyekszünk minél pártatlanabbul megközelíteni. Japán intézkedéseket fog foganatosítani a belföldi beruházások elősegítése érdekében, hogy megfeleljünk más OECD országok szintjének. Ami pedig a közbeszerzéseket illeti Japán kész megvitatni minden olyan intézkedést, amelyek túlmutatnak a WTO közbeszerzési megállapodásán, és kiterjesztjük ezen megállapodás hatáját. Ez a kérdés mindenféleképpen prioritást élvez, különösen ami a vasúti beszerzéseket illeti az EU-ban el kell oszlatni azt a félreértést, hogy, e hogy Japánban nincsen nemzeti vasút. Tulajdonképpen a vasútársaság privatizálásra került, és több független társaság keretében működik. Japán természetesen figyelembe veszi az EU kérését, és kezdeményezni fog egy konferenciát a vasúti társaságok témájában. Ami pedig a földrajzi jelzéseket illeti, Japán lépéseket fog tenni a rendszer továbbfejlesztése érdekében, figyelembe véve a Japán és EU érdekeket, illetve a más országok által folytatott gyakorlatot. A japán-EU gazdasági partnerségi megállapodás komoly gazdasági haszonnal jár majd az EU számára, illetve Japán számára is. A kezdeményezés révén a japán-EU kapcsolatok tovább erősödhetnek számos területen, és emellett Japán komoly jelentőséget tulajdonít a gazdasági partnerségi megalapodásnak nem pusztán kereskedelmi és befektetési szempontból, hanem mert ez egy eszköz lehet a kapcsolataink elmélyítésének is. Éppen ezért kán miniszterelnök és más politikai vezetők is komoly elkötelezettséget tanúsítanak a megállapodás, a kezdeményezés iránt. Végezetül pedig szeretném kifejezni köszönetemet az együttérzés, illetve a szolidaritás az Európából érkezett segítség iránt, amit a március 11-i földrengés és cunamit követően kaptunk. Georgieva biztos asszony már több helyi közösségnek Észak-Japánban átadta az első segélyszállítmányt. Összesen több mint 300 tonna segély érkezett légi úton, és Japán igen nagyra méltányolja az Európai Parlament szolidaritását is, az EU és az európai polgárok szolidaritását ebben a rendkívül nehéz helyzetben. Elnök úr és tisztelt képviselők! Japán szeretne szeretné minél előbb megkezdeni a gazdasági partnerségi megállapodás tárgyalását a következő Japán-EU csúcs találkozón, még a nyárt megelőzően, és mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezt a célt együttesen el tudjuk érni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, nagykövet úr! Köszönöm azt is, hogy eljött hozzánk, és a gazdasági partnerségi megállapodást elindíthatjuk Európa és Japán között. Meg is nyitom a vitát, de mielőtt a szakbizottságnak megadnám a szót, először is az EU-Japán delegáció tagjainak adnám meg a szót, Van Tálen úr először a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy érdeklődéssel hallgattam azt, amit a japán nagykövet úr elmondott nekünk. Tegnap találkoztunk Karl de Gucht biztos úrral itt a szakbizottságban, és akkor is elmondtam, hogy az, európai, az gazdasági partnerségi megállapodásokkal foglalkozni kell. Még vannak problémák ebben a kérdésben, de a japán jelenlegi, japán jelenlegi helyzete, illetve a jelenlegi katasztrófa szükségessé teszi azt, hogy ne vesztegessük az időt, hiszen segítséget kívánunk nyújtani a katasztrófa sújtott terület újjáépítésében, és ezért karöltve közösen kell dolgoznunk Japánnal. Nagyon hasznos lenne az, hogyha minél hamarabb egy gazdasági partnerségi megállapodás, egy EPA születne. Természetesen beszélnünk kell a nem tarifa jellegű ö, akadályokról, nem jellegű akadályokról, de az nagyon fontos, hogy ne vesztegessük az időnket. Köszönöm szépen, elnök. Daniel Kasperi kapja meg a szót. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, geschätzter Herr Botschafter, auch ähm, namens der Kollegen meiner Fraktion. Elnök úr, köszönöm szépen. Nagykövet úr, a politikai frakcióm a néppárt nevében köszönetet szeretnék mondani önnek, hogy itt van ezen az értekezleten, tekintettel arra, hogy milyen súlyos helyzetben van az ön ország, hogy milyen súlyos katasztrófa sújtotta a lakosságot. Nem csak Fukushima katasztrófájára gondolunk, hanem arra több ezer emberre gondolunk, aki elvesztette a, a vagyonát és a rokonait, ami az EU és Japán közötti kereskedelmi kapcsolatokat illeti, úgy vélem, hogy nagyon fontos kérdés. Ön kiemelte az, hogy a Japán mennyire fontos partner, kereskedelmi partner az Európai Uniónak, és senki nem tudná ezt megcáfolni ön egy rendkívül, önök egy rendkívül fontos gazdaságot képviselnek, nagyon sok közös érdekünk van, és nagyon sok közös pont van a közösségünkben. Nagyon sok eh, elemet kiemelt ön. A frakcióm nevében ön azt mondhatom, hogy biztosíthatjuk önt a teljes együttműködésről, nem csak gazdasági téren, hanem kulturális téren is. Egyenlőre még zajlik a párbeszéd, sok-sok éveim már, hogy folyik egy párbeszéd, és reméljük, hogy ezt a párbeszédet meggyorsíthatjuk, reméljük, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban konkrét eredményeket is el tudunk kérni ezeken a magas szintű tárgyalásokon. Az én politikai frakcióm nagy többség egy szorosabb gazdasági együttműködés mellett kardoskodik. Szeretnénk egy igazi partnerségi megállapodásra jutni, egy szabadkereskedelmi megállapodást megkötni, ugyanakkor szeretnénk ezt a magas szintű párbeszédet kihasználni annak érdekében, hogy mindkét fél lássa be, hogy milyen óriási lehetőségek vannak ebben az együttműködésben a lakosság számára. A következendő hetekben, hónapokban lehetőség lesz arra, hogy valami konkrét megállapodásra jussunk ebben a párbeszédben, milyen lehetőségek vannak japán oldalról, és melyek a prioritások, melyek legyenek az prioritások európai oldalról. Októberre terveztünk egy... Októberben meglátogattuk az önök országát, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjünk az ön országainak a képviselőivel. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet fényében ön továbbra is úgy gondolja, hogy érdemes lenne ezt a látogatást továbbra is fenntartani, vagy elhelyezzük máshova? First Köszönöm, Mártin úr, a szó az szocialisták részéről. Először is én is szeretném kifejezni, kifejezni együttérzésemet a japán néppel, a cunám és a földrengés miatt, és ezt is el kell mondanom, hogy nagyon nagyra méltányolom és csodálom azt a méltóságot, amivel tűrték és elviselték ezt a katasztrófát. Azt hiszem, hogy a gazdasági partnerségi megállapodás egy teljesen külön téma, tehát ezt külön kell kezelni, és megfelelő kritériumok alapján kell eljárnunk. Három kérdésem van, nagykövet úr. Először is egyértelmű számomra, hogy az EPA nagyon fontos szerepet játszik most a japán kormány menetrendjében, kicsi háttér információra lenne szükségem. Gondolom, hogy itt több tény szerepet játszik. Vannak olyanok, akik egyszerűen a délkorai szabadkereskedelmi megállapodást emlegetik, és a komparatív előny elvesztését. Aztán van egy olyan érv, hogy az általános geopolitikai helyzet függvényében önök szeretnék ezt az epát minél hamarabb előre mozdítani. Aztán vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy, hogy galvanizálni kell a japán gazdaságot, és ezt a lendületet várják az EPA-tól. Gondolom, hogy ezen tényező kombinációjáról van szó. Mégis egy-két szót, ha szólna arról, hogy a japán kormány számára miért ennyire fontos ez a megállapodás. Az Európai Unió és Japán között elég széles körű gazdasági tevékenység folyik, tehát nagy az együttműködés a partnerekkel. Tudni szeretnénk, hogy az EPA ezt miben, mennyiben egészítené ki. Második kérdés, Danielt követve Káldeguft biztos úrra reagálva, 27 nem tarifa jellegű akadályról tárgyalunk, és mindössze három területen történt előrelépés, ezek is a legutóbbi időszakban történtek. valós előrelépés lehetőségre van szükség, mielőtt megnyitnánk az EPÁT, és jelenleg ez nem igazán egyértelmű. Nem látjuk igazán, hogy ott van ez az ambíció, vagy sem. You say and you, you point... És végül az utolsó megjegyzésem. Az előadásában rámutatott arra, hogy egy csendes óceáni partnerségi tárgyalás sorozatot folytat. Természetesen az elmúlt években az usa való kapcsolataik fellendültek, nincs meg annak a lehetősége, hogy esetleg egy ilyen USA-val megkötendő megállapodás hátrányosan érintené az Európai Uniós ambícióikat? Köszönöm, hogy az elnök. Kazak következik, Kazak képviselő az ALDE csoporttól. Ami kollégi, vaše превосходителство, от името на групата на Альянса на Köszönöm szépen. Az ALDE frakció nevében én is szeretnék, e, szeretnék együttérzésemnek hangot adni a japán néppel. Együttérzünk önökkel, és nagyon remélem, hogy hamarosan sikerül legyőzni a gazdasági következményeit ennek a katasztrófának. Ahogyan a kollégák elmondták előttem, az Európai Unió nagyon fontosnak tartja azt, hogy gazdasági partnerségi kapcsolatait elmélyítse Japánnal. Mind Japán, mind pedig az Európai Unió szeretné ezt a megállapodást minél előbb tető alá hozni, hogy egy hogy ez most szabadkereskedelmi megállapodás, vagy pedig gazdasági partnerségi megállapodás, ez kérdés. Ön, nagykövet úr, is utalt erre. A tegnapi biztos úrral való megbeszélésünk során azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi problémák legyőzése prioritás számunkra. Három nem vámjellegű, nem tarifa jellegű akadályt említett, amelyeket el szeretnének hárítani. De hogy a Martin úr előttem elmondta, én is konkrétan tudni szeretném, hogy milyen terveik vannak, milyen javaslataik vannak a nem tarifa jellegű akadályokkal kapcsolatban a három elmozdítandó akadályon túl. Tehát továbbra is vannak problémák ezen a területen. Ez volt az első kérdésem. Második. A japán mezőgazdasági ágazat mennyiben támogatná az EPÁT az Európai Unióval, illetve mennyiben szerezne előnyt, tenne szert előnyre ebből. És végül elmondta, hogy a földrajzi jelzések, illetve eredet megjelölések új témát képeznek, új koncepciót, új fogalmat Japánban. Gondolja, hogy ez problémát okoz majd a tárgyalások során, az EPA tárgyalások során? Elnök, köszönöm. A zöldek nevében, kettelen képviselője a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, nagykövet úr, hogy ilyen tájékoztató beszélgetésen részt vesz velünk. Először is szolidaritásomról és támogatásomról szeretném megnyugtatni önt. Gondolok itt az atom reaktorral kapcsolatos problémákra Fukushima-ra. Mindemellett azt kell mondanom, hogy egy szabadkereskedelmi megállapodás, vagy bármilyen kétoldalú megállapodás az EU és Japán között esetleg alááshatná a többoldalú megállapodások felé tett erőfeszítéseket. Különösen figyelembe véve azt a tényt, hogy Japán egy nagyon erős gazdasági hatalom, és aggaszt bennünket az, hogy a globális kereskedelmet ez hogyan érinti. Nem szeretnénk a gazdasági érdekeket fölaprózni. A nagykövet úr önmaga is elmondta, hogy a kétoldalú megállapodások övező lelkesedés igazából azért kapott ekkora lendületet, mert az EU szabadkereskedelmi megállapodást írt alá Dél-Koreával. A videóban is tárgyaltak erről a kérdésről, és megállapodást tett a legtöbb kereskedelmi tevékenységet folytató állammal. Azt hiszem, hogy az egész bolygó számára a WTO keretében az lenne jó, hogyha egy új jövőkép alakulna ki, és nagy hangsúlyt tennénk arra, hogy a méltányos kereskedelem az előrevezető út a multilaterális kapcsolatokban. Mindemellett természetesen együtt érzünk önökkel, és a katasztrófa sújtotta területekre külön stratégiát kellene kialakítani, hiszen a következő évtizedekben szélsőséges éghajlati eseményekkel kell majd számolnunk. Köszönöm. Elnök, Helmut Schulz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakciónk nevében én is szeretném biztosítani a szolidaritásunkról a japán népet, mint ahogy ezt már a más frakcióban ülő kollégák is elmondta elmondták, eh, ami a Japán-EU eh, csúcs találkozót illeti, illetve eh, az európai nyilvánosság ebben való bevonását. Ez mindenféleképpen a közel múltbeli katasztrófa következtében erősödött. És itt most a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban a kereskedelmi együttműködésről, gazdasági együttműködésről beszélünk, de mi a szakbizottságban a kereskedelmet nem öncélúként kezeljük, hanem egy politikai megközelítésre törekszünk, hogy a gazdasági együttműködésben egyfajta hidat verjünk, és minden olyan szempontot figyelembe vegyünk, mint például az energiapolitika, a környezetvédelmi kérdések, és ezek igen erő, előkelő helyen szerepelnek majd a csúcs napirendjén is. Itt elhangzott a gazdasági partnerségi megállapodás szemben a szabad kereskedelmi megállapodással. Ezzel összefüggésben én azt szeretném megkérdezni, minden bizonyal most más aktuális feladatok előtt állnak, de hogyan gondolják önök a dialógust a politikusok és a közvélemény között, ami a hosszú távú lehetőségeket illeti a japán-EU megállapodás kapcsán. A vállalatok, vagy a szakszervezetek, vagy a civil szervezetek, amelyek erőteljesebb gazdasági együttműködést várnak az EU-val, milyen véleményt képviselnek, illetve hogyan gondolják azon nehézségek megoldását, mint például a nem vámjellegű kereskedelmi korlátok ügye. Itt különböző szempontokat is figyelembe kell venni. Az EU-nak is természetesen ezt figyelembe kell vennie, hogy mennyiben eltérőek a történelmileg kialakult standardok, hogyan lehet ennek tükrében közös megközelítéseket találni a globális kihívásokra adandó válaszképpen. Hogyan értékelik a jelenlegi törekvéseket a dohai forduló lezárása tekintetében. 2011 nagyon fontos év lesz, milyen elképzelései vannak Japánnak e tekintetben, illetve hogyan gondolják, hogy az, a csúcsot követően erősebb EU-Japán együttműködés hogyan járulhat hozzá a forduló lezárásához, elnök. Köszönöm szépen, David Campbell, az Európai Szabaddemokraták nevében. Tisztelt nagykövet úr, az UKIP és az EFT frakció is szeretné önt együttérzéséről biztosítani önöknek. Igen komoly tapasztalataik vannak földrengések, cunamik és atomtámadások, atom bombázások kapcsán nagyon gyakran elhangzott, hogy nem beszélhetünk egy kereskedelmi brokról, mert így egy nemzet egyedül, illetve elszigeteltnek érezheti magát. Japán a harmadik legnagyobb, vagy idén talán a második legnagyobb gazdaság volt, valóban elszigeteltnek érzik-e magukat, amiatt, hogy nem részei az EU-nak, vagy az EFTA-nak, vagy a NAFTA-nak, illetve mennyire értékelik a gazdasági függetlenségüket, szuverenitásukat. Elnök, most pedig Pálo Zalewski a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Saját nevemben, illetve Valenza kollega nevében is szólok, aki Japán ügyében jelentéstevő megkért, hogy az ő véleményét is most képviseljem. A vita, illetve az elhangzott kérdések azt hiszem nagyon egyértelmű képet festenek az EU érdekeiről, amelyek a szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséhez fűződnek, Japánnal kötendő megállapodásra gondolok. mindannyiunk véleménye az, hogy itt számos fontos kérdést kell továbbfejleszteni a jövőbeni tárgyalások szempontjából. Röviden néhányat kiemelnék most. Először is Százszázalékos vámmentes kvótát szeretnénk elérni az áruforgalomban és a mezőgazdasági termékek területén. Mindenki el, e, e, említette a nem vám jellegű korlátok problémáját. Itt mindenféleképpen egy hiteles úti tervet kell felvázolni, hogy eh, hogyan lehet leépíteni az ilyen korlátok többségét. A nagykövet úr, illetve jó néhány kollégám is említette a közbeszerzések kérdését. Konkrét javaslatokra van szükségünk a tekintetben, hogy hogyan lehet eh, megoldani az EU által felvetett eh, kérdéseket, ideértve a vasúti ágazatot is, ahol is gyakorlatilag a piac külföldi üzemeltetők előtt zárt. A negyedik kérdés a közvetlen külföldi befektetések, beruházások kérdése. Úgy gondoljuk, hogy Japánnak le kéne építeni az ilyen külföldi beruházások előtt jelenleg meglévő akadályokat, administratív akadályokat, több kollégám együttérzésének adott hangot, és ezt szeretném magam is megismételni a japán családok, nép és a kormány iránt. Köszönöm szépen. Thank you. And now Paul Murphy. Paul Murphy a GUE nevében. Köszönöm szépen én is szolidaritásomról szeretném biztosítani Japánt Európában több millióan megrázkódtatásként élték meg szerintem a japán földrengést és cunamit, illetve az azt követő katasztrofális eseményeket. Mindenki igyekszik részt venni a segélyakciókban. Nagyon nehéz az EU-Japán kereskedelmi megállapodásokról, tárgyalásokról szólni, anélkül, hogy figyelembe vennénk a fukushimai eseményeket, illetve az azt abból eredő következményeket. Japánban azt hiszem, hogy a természeti katasztrófa, illetve az azt követő következmények óriási megrázkódtatást és szenvedést okoztak. Mindenki azt hitte, hogy az atomipar, atomenergiaipar biztonságos, ezt a hitet rendítette meg a fukushimai katasztrófa. Itt mindenféleképpen a biztonsági standardokat felül kell vizsgálni. Nem tudom, hogy a japán kormány foglalkozik-e a TEPCO és más cégek atomerőművek államosításával, különösen miután ez a katasztrófa is rá világított arra, hogy a magánkézben levő ipar nem biztos, hogy meg tud birkózni a biztonsági kérdésekkel és egy államosítás valóban demokratikus ellenőrzést tehetne lehetővé, a munkatársak nagyobb beszólással rendelkezhetnének az ellenőrzés, illetve az irányítás tekintetében. És a másik kérdés az atomenergiáról történő más, fenntarthatóbb energia termelése történő átállás mennyiben engedélyezik eh, partmenti térségekben atomerőművek eh, építését. Ugyanis eh, itt több millióan kényszerülnek elhang, elhagyni az atomerőmű környékén meglévő otthonaikat. Fjellner úr végül a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a kollégáimhoz hasonlóan én is szeretném együttérzésemet kifejezni. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy milyen mértékű szenvedést okozott az érintettek számára ez a katasztrófa. Szerintem az emberiség történelmében ez az egyik legdrágább természeti katasztrófa. Először is én azt szeretném, hogy a következő csúcs megnyitná a tárgyalásokat egy szabad kereskedelmi megállapodás előtt is. Többen elmondták, hogy ez nem a természeti katasztrófa miatt kell, hogy betör, bekövetkezzen, hanem amiatt, mert mind a két félnek a gazdasági növekedés elengedhetetlen érdeke a gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztése mindenféleképpen üdvözlendő lenne. A tárgyalások jó lenne, ha már a csúcs alkalmával megkezdődnének, de engem elsődlegesen az foglalkoztat, hogy Japán egyáltalán kész-e belátni, megérteni, hogy a tárgyalások megindítása a problémák megoldásának eszköze. A 27 terület változatlanul aktuális, és ezeket meg kell oldani. Az élelmiszer adalékok és egyéb kérdések tekintetében például Svédországban kifejlesztettek egy olyan gépkocsit, ami automatikusan lefékez a dugóban, vagy a sorban. Na most, hogyha ilyen modellek készülnek, akkor az emberek egyszerűen leszoknak a fékezésről, elfelejtenek fékezni. Tehát én mindenféleképpen azt szeretném, ha már a csúcson ezek a folyamatok beindulnának, és ezeket a problémákat meg kell oldani. A szabadkereskedelmi megállapodásokkal sikerült másút is a nem vámjellegű kereskedelmi korlátokat leépíteni. Remélem, hogy Japán esetében is erre lehetőség lesz, és remélem, hogy mindkét fél készen áll ezeket a problémákat a jövőben megoldani. Köszönöm szépen. A bizottság kínván -e be lépni a vitába. Madame Julie Lalonde. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság a március 25-i megállapodáson tartja rajta a szemét, és megkívánja erősíteni az EU-Japán kapcsolatokat több aspektusból. Egyértelmű számunkra, hogy az FTA megállapodásokkal a kapcsolatos tárgyalások elindítása valós opció, feltéve, hogy a nem tarifa jellegű akadályokat, illetve a közbeszerzési kérdéseket megoldja Japán. A bizottság egy nyilvános konzultációt indított tavaly, és a nem tarifa jellegű akadályok, valamint a közbeszerzések kapcsolatos akadályok mindig fölmerültek a válaszokban. A bizottság 100%-os tarifaliberalizációt szeretne, illetve a környezetvédelmi beruhások, beruházások területén is nagy előrelépést vár. A bizottság készen áll arra, hogy megfontolja a megállapodással kapcsolatos tárgyalások megindítását, hogyha közösek az érdekeink, és közös közösen gondolkodunk, közösek a céljaink, és pontosan tudjuk, hogy hova vezessenek ezek a tárgyalások. Tehát nagyon fontos, hogy ebben konszenzusra jussunk. Ezen kívül garantálnunk kell azt is, hogy ezek a tárgyalások a legfontosabb témákban valóban eredményeket hoznak. Szükség van tehát egy olyan keretre, amely a tárgyalások sikerét biztosítja. A csúcs találkozóig más fontos eseményekre kerül majd sor. Ott, vannak, ott van a miniszteri találkozó május elején, illetve ezen a héten a magas szintű munkacsoport utolsó ülésére sor kerül itt Brüsszelben, Nagyon reméljük, hogy előrelépés történik majd a csúcs találkozót megelőzően, és nagyon szeretnénk, hogyha mind a két fél meggyőződne arról, hogy a feltételek teljesültek. És így a csúcs találkozón valóban fontolóra lehet venni a pozitív döntést. Jelenleg azonban ezeket a garanciákat várjuk még mindig Japántól. Köszönöm. Thank you, Ambassador. I can confirm uh, what you have told us about the... Igen. Japán valós érdekeiről hallottunk. Mélyteni szeretnék az Európai Uniós gazdasági kapcsolatokat. Japánba látogattam a földrengés, nukleáris katasztrófa és cunami előtt. És convinced about the reason. Saját szememmel láthattam a politikai akaratot. A kormány, illetve a legnagyobb ellenzéki párt részéről. A leg legfontosabb üzleti szereplők Japánban és Európában mind ebbe az irányba szeretnék elmozdítani a tárgyalásokat. Természetesen bizonyos ágazatok ellenkező véleménynek adtak hangot, gondolok itt a mezőgazdasági ágazatra. Az volt a véleményem, a benyomásom, hogy a közvélemény nagyjából támogatja ezt a döntést, amely történelmi jellegű, történelmi fontosságú, hiszen ez egy hatalmas nyitást jelent Japán számára a külvilág felé. Ahogyan önök is tudják, az Európai Uniót két kérdés érint alapvetően. Az egyik, szeretnénk látni azt, hogy a japán fél ambiciózus gazdasági megállapodást szeretne másodszorban. Az EU meggyőződése az, hogy a japánok készen állnak arra, hogy a nem tarifa jellegű akadályokat megoldják. Ezek, hogy úgy mondjam, előfeltételei a tárgyalások megnyitásának. Gyakran hallottuk már ezeket, és azt hiszem, hogy jogosak is, hiszen nincs értelme tárgyalásokat kezdeni, anélkül, hogy észszerű kilátások vannak a sikerre. A kérdésem tehát, mit tesz a japán fél, milyen lépéseket tesz a következő csúcs találkozóig, annak érdekében, hogy meggyőzze az európai partnert arról, hogy Japán valóban komolyan gondolja azt, amit mond, valósak a kötelezettségvállalások, és valós az ambíció amely gazdasági partnerségi megállapodáshoz vezethet. És hogyan vélekedik a nem tarifa jellegű akadályok elhárításáról. Nagykövető úr úgy érzi -e, hogy a csúcs találkozóig terjedő rövid időszakban meg tudják győzni az európai partnereket, a tagállamokat, a szakbizottságot az Európai Parlamentet, illetve az Európai Bizottságot arról, hogy valós előrelépés történhet ezeken a területeken, és gondolja-e, hogy valós esélye van annak, hogy sikerrel le lehessen zárni az ambiciózus gazdasági lépéseket. Moreira, and um, indeed, thank you very much for your interest. Nagykövet úr, köszönöm szépen és köszönöm szépen a hatalmas érdeklődést az EU-Japán gazdasági megállapodást illetően. Természetesen szorít az idő bennünket, úgyhogy megpróbálok röviden válaszolni a kérdésekre, méghozzá szélesebb kontextusban. Az első. Japan and European Union have az Európai Unió és Japán hasonló kihívásokkal néz szembe, idősödő társadalom, illetve a termelékenységgel kapcsolatos kérdések. Az Európa 2020-as stratégia ezekre a kérdésekre vett fényt. Japán is hasonló gondokkal küzd. Kevés kisbaba születik, és idősödik a társadalom for stable, prosperous, peaceful world. This is a point where Japan és ez az a terület, ahol Japánnak és Európának együtt kell működnie. Ebből a nézőpontból tekintve Japán nagyon nagy prioritást tanúsít ebben a kérdésben, hiszen túlságosan nagy a globalizáció, és Japán nem izolálhatja magát, így nem maradhat fönn. Togu. A Toguka időszakban izolálta magát Japán, és saját kultúráját alakította ki. Ez akkor releve, releváns volt, most azonban Japánnak nyitnia kell. Ami a kereskedelmet illeti, a WTO többoldalú megállapodásokban rejlik a kulcs, ezért a Doha fejlesztési fordulókat előkívánta mozdítani Japán, megpróbálta felgyorsítani a tárgyalásokat. De azt hiszem, hogy ezek elakadtak, mégis van egy kis lehetőség az előrelépésre. Az EU megváltoztatta az álláspontját, kétoldalú megállapodásokban is gondolkodik, és Koreával, Kanadával ilyen tárgyalásokat indított, ezek fő kereskedelmi partnerei az EU-nak. Kanada mellett Japán és az USA is kereskedelmi partnerei az Európai Uniónak. Amikor az EU megkezdte a tárgyalásokat Koreával, illetve Kanadával, Japán, Japánt ez nagyon megdöbbentette, meglepte, hiszen azt gondoltuk, hogy a kereskedők számára, a kereskedelmi partnerek számára többoldalú kapcsolatok hoznak sikert. A kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások segíthetik a többoldalú kereskedelmi tárgyalásokat, ahelyett, hogy akadályoznák azokat. És hogyha ez így van, és így gondolkodunk, akkor ehhez tudott csatlakozni Japán is, és ezért ez az egyik oka annak, hogy Japán kereskedelmi megállapodásokat szeretne kötni az Európai Unióval, illetve a csendes óceáni térség országaival is. Prime Minister Khan stated at the beginning of Khan miniszterelnök az év elején azt mondta, hogy ez az év Japán megnyitásának éve a 21. században, és ezt egy későbbi konferencián megismételte, ezt a nyilatkozatot. A japánok, illetve a japán vezetők tisztában vannak azzal, hogy Japánnak integrálódnia kell a nemzetközi rendszerbe, Például a külföldi tőkebefektetésekre gondolok, ez elég alacsony szintet mutat Japánban. Mintegy 40%-ot tesz ki, a GDP 40%-át teszi ki. Részben azért, mert Európában a tagállamok közös befektetése ilyen külföldi tőkebefektetésnek számít, és ezért itt magasabbak az eredmények. Japán szeretné előre a külföldi tőkebefektetéseket azért, hogy fellendítse gazdaságát. Ez pedig azt jelenti, hogy Japán érdekeit szolgálja az, hogy megnyisse a piacát, és bármi is történjen, földrengés vagy cunami, ez az alapvető álláspont nem fog változni. A japán nép szeretné kivenni a részét ebből a folyamatból, szeretné megkezdeni az Európai Unióval ezeket a tárgyalásokat, és más országokkal is. Egy-két megjegyzést kaptunk a három területre, a 27-ből, a nem tarifa jellegű akadályokra gondolok. Kicsit tisztázni szeretném ezt a kérdést. Egészen mostanáig, egészen eddig az évig az EU és Japán között tárgyalások folytak az úgynevezett 24. paragrafus gyakorlat nevet viselte ez. Négy nagy kérés volt, gépjárműbiztonság, orvosi eszközök, illetve az építési eszközök, valamint közbeszerzések. Ezeken a területeken megállapodás született a tárgyalások során. Egy bizalomépítési folyamat volt ez, amelyben meg lehetett vizsgálni, hogy az EU és Japán tud-e együttműködni, tovább tud-e lépni, és ez után 27 területet jel- jelölt meg az EU, erre már háromból reagált Japán. Tehát úgy látom, hogy, hogy maradna, mozdulnak a dolgok, tehát nem úgy kell nézni ezt a kérdést, hogy csak három valósult meg a 27-ből, hanem látni kell a folyamatot, látni kell az előrelépést. Ezt garantálhatom önök számára történik elmozdulás. Aztán van még egy-két terület, például a gépjármű ipar. Ezen a területen mm, látjuk az export-import adatokat. Két dolgot szeretnék megemlíteni. A japán gépjármű cégek globális stratégiát folytatnak a világban, a piachoz közel szeretnék gyártani gépjárműket. Ez a stratégiájuk, és ezért 8 országban 13 telephelyük van. 12 kutatási fejlesztési központot működtetnek 5 országban. Tavaly, 2010-ben 1,25 millió gépjárművet gyártottak Európában. Tehát Európában készült japán autókat vásárolnak önök is. Ami a közös beruházást illeti, a gépjárműgyártásban 21,5 milliárd euróra rugott ez. A gépjárműgyártásban 136 ezer ezren dolgoznak. Ezek a számok nem jelennek meg a statisztikában. Nem jelennek meg a statisztikában, ha csak nem kutat egy kicsit mélyebben az ember. Um we have, a, eh, or ordinary people have an image that when az a kép alakul ki mindenkiben, hogyha a Japán ilyen gyengül, akkor a Japán export eh, emelkedik Európában. Pont az ellenkezője azonban a valóság. Amikor gyenge volt a jen, akkor a Japán Európába irányuló export visszaesett. amikor erős volt az euróval szemben a jen, akkor valamennyivel emelkedett az export. Tehát a kapcsolat, az összefüggés a két dolog között más, mint ahogy gondoljuk. A japán vállalatok fenntartják gyártásukat Európában. Most nem akarom hosszúra nyújtani ezeket az érveket, néhány dolgot szeretnék még csak felvetni, ahol a józan parasztész valahogy nem vág össze a szakértői érvelésekkel. A vasúti rendszer kapcsán az európaiak azt mondják, hogy az üzemeltetők, külföldi üzemeltetők nem léphetnek a japán piacra. Ez így van, de ha megnézzük a szállításokat, az alkatrész szállításokat a vasúti ágazatban Japán, Franciaországból, Németországból importált vasúti alkatrészeket, és mi is exportáltunk Japánba és Németországba, de a japán import meghaladta az exportot. Németországba ah, Well, probably uh, I can distribute uh, this kind of paper later. Talán majd inkább átadom ezeket az adatokat önöknek később, de a lényeg az, hogy a képet egészében kell látnunk, és nem szabad kiragadnunk egy-egy részletkérdést. Az Európai Bizottság, mint tárgyalópartner kiváló. Azt kérték, hogy mindent adjunk át, mielőtt a tárgyalások megkezdődnek. De szerintem a tárgyalás egyfajta alkú folyamatról szól, ahol is kölcsönös kompromisszumra kell törekednünk. És ennek során tudjuk feltárni a kölcsönös játék feltételeket. Egy elfogadható kompromisszum garantálhatja a megfelelő gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat az EU és Japán között. Ha az egyik partner a megállapodás követően keserű szájízzel távozik, akkor nem hiszem, hogy ez a megállapodás hosszú életű lesz. Voltak utalások. A nuclear. Az atomenergia iparra is. Japán újjáépítése a földrengést és a cunamit követően óriási kiadásokkal és beruházásokkal fog járni, ami viszont egy tetemes keresletet fog gerjeszteni. Egyelőre nehéz megmondani, hogy a kár mértéke mekkora, de az előzetes tanulmányok szerint a teljes japán GDP 4-6 százalékát is kitehetik ezek a költségek. Ezt természetesen majd még a későbbiekben meg kell erősíteni. A japán nép tisztában van azzal, hogy csak egy nyilvános és nyílt rendszer segítheti elő az újjáépítést, és ennek során Japán tanújelét adhatja, hogy a demokratikus rendszert tulajdonképpen megerősödött a katasztrófát követően tisztában vagyunk vele, és hálásak is vagyunk, hogy az európaiak mellettünk állnak ezen nehéz időkben. A földrengést követően Japán továbbra is azonnali és pontos információt fog adni a nemzetközi közösségnek a különböző intézkedésekről, az élelmiszer biztonságról, a megfelelő szállítási korlátozásokról. Az ipari termékekre is nagyon szigorú minőségellenőrzés vonatkozik. A japán ipari termékeket érő sugárzás egyelőre nem éri el az egészségre ártalmas szintet. A kikötők, illetve elosztó központok biztonságát nemzetközi szervezetek is elismerik. Nagyon fontosak eh, ezek a szempontok eh, a gazdasági felendülés szempontjából, és én eh, kérem az Európai Parlament képviselőit és, többi, és a többi európai intézményt, hogy ne vezessenek be pótlólagos, nem vámjelelű korlátozásokat, amelyek nélkülöznek mindenféle tudományos alapot. Sajnos nem volt időm minden kérdésre most válaszolni, de természetesen ezt majd a későbbiek során meg fogom tenni, vagy jó magam, vagy a kollégáim bekopognak majd önökhöz, hogy további információkkal szolgáljunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, elnök, köszönöm szépen, nagykövet úr, bármikor szívesen látjuk, és köszönjük, hogy felkínálta az írásos anyagát is, Azt hiszem, hogy ez nagyon hasznos eszmecsere volt, hiszen jobban beleláttunk abba, hogy milyen jobb lehetőségek kínálkoznak a tárgyalások előtt, és köszönöm szépen sok sikert! excuse me. It's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 to move on, yes. Colleagues, we must uh, move on. Tovább kell lépnünk. Egy óránk van még hátra, de rengeteg dolgunk. A 28-as rendi pont következik, ami egy vélemény az ITRE számára a nyersanyagokra vonatkozó hatékony stratégia Európában. Bernd Lange a jelentéstevőnk a témában, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A nyersanyagbiztonság nagyon gyakran felmerülő kérdés a japán nagykövettel folytatott megbeszélésben is felmerült. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy következetes stratégiát dolgozzunk ki. Az Ipari Szakbizottságban készül egy saját kezdeményezésű jelentés a nyersanyag stratégiáról, és februárban a bizottság is elkészített egy ezzel kapcsolatos jelentést. Itt most nekünk arra kell reagálnunk, hogy a nyersanyagpolitika, a kereskedelempolitika keretén belül milyen szerepet kaphat, a az ipari fejlesztés szempontjából a nyersanyagok milyen szerepet játszanak Európában. Két pillért kell figyelembe vennünk. Az egyik kérdés, hogy a nyersanyag stratégiát hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani, a nyersanyag ellátást hogyan lehet biztosítani szerződésekkel, és ehhez egyértelműen definiálni kell, hogy milyen szerződések születnek ezen a területen, milyen követelmények érvényesülnek pontosan látnunk kell, hogy a nyersanyagellátás biztonságának mit kell megcéloznia. A második dolog, hogy milyen országokkal folytatunk úgymond nyersanyag diplomáciát. A bizottság közleménye elsősorban Afrikáról beszél, de szerintem végig kéne alaposan gondolnunk, hogy hol vannak stratégiai érdekeink. Harmadsorban pedig ugyanúgy fontos, hogy egyértelművé tegyük, hogy a nyersanyag ellátás nem nyersanyag kizsákmányolást jelent. Itt a szociális felelősség kérdése is felmerül. Az OECD iránymutatásai e tekintetben szerintem kötelező érvényűek. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a nyersanyag szállítás a nyersanyag kereskedelem mennyiben támogatható, a nyersanyag kiterel, kitermelés mennyiben támogatható, itt ugyanis eh, rengeteg oligopólia és monopólium eh, létezik. A második pillér keretében a fejlesztési kilátásokat kell eh, meghatározni, Minden kételyt el kell oszlatni a tekintetben, hogy a fejlődő országok érdekeit nem vesszük figyelembe. Tehát a regionális infrastruktúrákat kell fejleszteni, a regionális gazdasági alapokat. A két pilléren kívül legalább ennyire fontos az átláthatóság kérdése. A nyersanyag kínálattal és kereslettel kapcsolatosan az iparilag fejlett országokban a G8-as és a G20-as támogatására is számítunk az átláthatóság szempontjából. Tehát röviden ennyit az elképzeléseimről, és köszönöm a figyelmet. Colleagues, um... Tisztelt kollégák, a nyersanyag stratégia rendkívül fontos részét képezi kereskedelmi politikánknak, különösen, hogy ezek Európából kívülről érkeznek. Azt hiszem, hogy nagyon fontos. Ez egy strong one and uh, nagyon fontos, hogy ehhez a stratégiához hozzájáruljunk, és megfelelő eszmecserére kerüljön sor. Azonban júniusig le kell zárni ezt a munkát, szorít bennünket az ütemterv, ezért a jelentés tervezetet május 23-áig be kell nyújtani. Június 21-én szavazunk itt a szakbizottságban. Megnyitom a vitát. Most a jelentéstevő bevezetője után Catherine Pioner kapja meg a szót először az Aldétól. Köszönöm szépen, elnök úr. Input into this report egyetértek. Nagyon fontos, hogy jó jelentés szülessen. Rendkívül fontos ez, mert az európai kereskedelmi tevékenységet nagy, nagy mértékben alátámasztja ez az ágazat. Fontos azonban felismerni, hogy nincs jogunk olyan más nyersanyagra, olyan nyersanyagra, amely, amely máshol, más országokban van, tehát itt egy hajlandóságot kell látni az eladásra, a vásárlásra, jó kereskedelmi kapcsolatokra van szükség, ezek pedig nem születhetnek meg pusztán azért, mert mert valahol vannak nyersanyagok. Tehát itt a bizalom, a kereskedelemben a bizalom rendkívül fontos, Tudnunk kell pontosan, hogy kinek a tulajdonában vannak ezek a nyersanyagok, hiszen a múltban a gyarmatosító hatalmak egyszerűen elvették ezeket a nyersanyagokat a fejlődő országoktól. Ugyanezt tapasztaljuk a, a diktátorok országaiban, vagy a maffiák, ugy, maffia ugyanezt teszi. Tehát egyszerűen elveszik a nyersanyagot. Ezért nagyon óvatosan kell megközelíteni ezt a kérdést, meg kell nézni a környezetvédelmi aspektusokat, meg kell nézni a vállalati, társadalmi felelősségi kérdéseket, meg kell nézni, hogy a kereskedelmi partnereink milyen tevékenységet folytatnak, és mindkét oldalon ezekre oda kell figyelni. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök. Pomlan Fik következik a GUE-tól. Köszönöm, nagyon örülök, hogy erre a vitára olyan kontextusban kerül sor, amely keretében nagyon magasak a nyersanyag árak, különösen a feltörekvő országokra gondolok Kínára. Három megjegyzésem lenne, de úrral is utaltam már ezekre. A bizottság a nyersanyagokkal kapcsolatos anyagában fölismerte a spekuláció szerepét, illetve az ár volatilitás tényét, ennek lehet pozitív és negatív hatása, de negatív hatása lehet ez Európára. Ennek megfelelően szabályozásra van szükség, és az ingatlan buborék kipukkanása óta a nyersanyagpiac, az piac nagymértékben fellendült, ezért nagyon fontos, hogy újra szabályozzuk ezt az ágazatot. Másodszorban a fenntarthatóság környezetvédelmi szempontból, illetve a közösségek szempontjából is, hiszen már új imperializmus tapasztalunk, Afrikát vettük célba, és nagyon fontos, hogy a nyersanyag előnyt hozzon az ott lakók számára, és ne pedig rémálom legyen, ami miatt háborúkat kell folytatni. Fontos tehát, hogy a politikáinkat megfelelően igazítsuk ehhez, és valóban előnyre tegyenek szert az az ott lakók ezekből a nyersanyagokból, és ne pusztán arról legyen szó, hogy nagy, nagy cégek kirabolják őket. És végül a nyersanyag kezdeményezésben a bizottság utal a három pillérre. Szerintem az újrahasznosítás kérdését nagy mértékben hangsúlyozni kellene a harmadik pillérben, hiszen még itt sok fejlődési lehetőség van. Az újrahasznosítási stratégiát előre kell mozdítani, és nem csak a nyersanyag kitermelésére kell összpontosítani, hiszen ez nem fenntartható. Elnök, igen, pontosan ezért vannak szüksége, ezért van szükség szabályokra. Következő felszólaló. Igen. A, mindenkinek szeretném elmondani, illetve mindenki nevében azt szeretném mondani Murphy úrnak, hogy nagyon örülök, hogy ismét egy, egy kiváló felszólalót üdvözölhetünk, egy ír felszólalót itt a köreinkben. Bár valószínűleg az ír parlament kevésbé befolyásos, mint az európai parlament, tehát üdvözöljük itt a körünkben. Mr. Murphy himself made. Egy-két megjegyzést tennék úgy, gondol, úgy tűnik, hogy úgy gondolja, hogy a, az árucikkek árának föllendülése spekuláció miatt történt. Ez egy nézőpont, de legtöbben úgy gondolják, hogy az árucik piac áremelkedése a fejlődő világnak köszönhető, különösen India és Kína a két felelős, hiszen két milliárd ember csatlakozott a piacgazdasághoz, és ezzel elkerülhetetlen következményekkel kell számolni. Ennek eredménye az, hogy a nyersanyag piac iránti kereslet föllendül. Tehát ez egy egyszerű piaci elem, nem pedig spekuláció. Megvan az észszerű helye ennek a piacnak, sokan felhasználják az árucik piacot a kereskedelmi tevékenységeikben, és kockázat, kockázati tényezőként hedgingre használják ezeket. Aztán ott van az, az a tény, hogy a bányák nagyon sok országban, fejlődő országban állami tulajdonban vannak, és ez gondot is okoz hogyha bizonyos politikai álláspontot szeretnénk eh, rákényszeríteni másokra, hát ez egy baloldali imperializmus gondolkodásmód. Itt megfelelő érvekre van szükség, nem lehet egyszerűen önkényes szabályokat állítani az EU részéről. Osztom alapvetően azon véleményét, hogy az újrahasznosítást előre kellene mozdítani. Szerintem ez nagyon kívánatos lenne, és ez egy, szintén egy olyan dolog, amelyet a piac fog meghatározni, hiszen a magas árak oda vezetnek majd, hogy az újrahasznosítás az nagyobb előnyt élvez majd. Várom a további felszólalásait, és semmiképpen nem szerettem volna lekezelő lenni a válaszomban. Van itt egy történet, másfél mondatban egy férfi Dublinba szeretne eljutni autóval, de eltéved. Megáll és megkérdez valakit, hogy hogy lehet eljutni Dublinba, és innen e, megkérdez egy ír embert, és a válasz a következő. Hogyha az ön helyében lennék, akkor én nem innen indulnék Dublinba. Nos, azt hiszem, hogy az Egyesült Királyságnak ez az álláspontja, nagyon hosszú távú és fontos kereskedelmi kapcsolataink vannak, például a Commonwealth országokkal, Ausztráliával és Kanadával, hatalmas nyersanyag erőforrású országok ezek, és sajnos azt kell, hogy mondanom, azt kell mondanom, hogy az Egyesült Királyságban a bizonyos pártok, illetve a Bérd pártja megfordította ezt a kapcsolatot, az elmúlt 20 esztendőben, és azt hiszem, hogy ennek kárát látjuk még. Ezen kívül szeretnék utalni, a mellett Bilde hogy mondott. Természetesen a kereskedelemhez megfelelő szándékra is szükség van, felmerült a tulajdon kérdése, ugye Murphy úr később utalt ugyanerre, hogyha Murphy úr ír viszkivé desztillálta volna, a, desztillálta a véleményét, akkor azt mondhatjuk, hogy hogy Bilder asszony ennek egy fröccs formáját hozta ide a szakbizottságba, de ez ugyanannyira káros szerintem. Hiszen a, az elnök félbeszakítja a hozzászólót, ne brit kérdésekről beszéljünk. Nem, nem, nem, általános kérdésekről van szó, tisztelt elnök úr. Miről van szó? Fekete listát kellene létrehozni? Fekete és fehér listát arra vonatkozóan, ezen kritériumok alapján a szolgáltatókról? Mert ez akkor azt jelenteni, hogy az Európai Unió tagállamai többet fognak fizetni majd a nyersanyagokért. Erről szólunk, erről beszélünk, ezt akarjuk. Lehet emellett láncsát törni, de tudni kell, hogy ez milyen következményekkel jár, és ezeket meg is kell fogalmazni pontosan. Tehát amikor ilyen álláspontokat fogalmazunk meg, akkor a következményekkel is számolni kell. Köszönöm. Ja, bevor ich mit meinen Bemerkungen... Egy rövid megjegyzéssel először is Dartmouth úrhoz csatlakozóan gyermekként sok Sherlock Holmes könyvet olvastam, ahol is e, elsősorban a viktoriánus London volt a helyszín, a Commonwealth ideje lejárt, leáldozott, és szerintem a jelenre kéne figyelnünk. Na most a vicctől eltekintve, a mi frakciónk arra törekszik, Köztinger asszonyjal közösen a stratégiát eh, kialakítani, illetve megvizsgálni. Tisztelt elnök úr, kollégák! Nem csak az európai gazdasággal kapcsolatos ez a probléma. A nyersanyag probléma sokkal átfogóbb, eh, minden piacot közvetlenül érint az energia, a gépgyártás, illetve még a mezőgazdaság is ide sorolható. A nyersanyagok alap fontosságát nem szabad alul becsülni. Az elmúlt években a nyersanyagpiacok elsősorban az ellátást hivatottak biztosítani. A bizottság közleménye az árupiacokra és a nyersanyagpiacokra vonatkozóan 2003-2008 között 15-szörösére emelkedett a nyersanyagforgalom. És itt számos vita kérdés van, többek között az átláthatóság. A vita kapcsán nagyon fontos, hogy ez ne egy kettős értéként érvényesüljön. A, nem szabad, hogy a termelőket nagyobb átláthatósági követelményekkel sújtsuk, miközben a kereskedőkre ez nem érvényes. Ez egy komoly probléma Európa számára. Teilen der Erde stillgelegt wurden und eine Wiederaufnahme dieser Förderung És természetesen mindezzel összefügg az újrahasznosítás kérdése is a külföldi ipar komoly előnyt élvezhet. A nyersanyag kereskedelem korlátozása azonban nem függetleníthető a fejlődő országok érdekeitől. Még a közleményben az is egyértelmű, hogy a mezőgazdasági termékekben, az élelmiszertermelésben milyen szerepet járt, játszik a nyersanyag ellátás, ugyanis nem csak az energiaipar, hanem egyéb tényezők is meghatározók. Ezek a piacok erősen ingadoznak. Seiten Frau Köstinger, die Auswirkungen auf die europäischen Landwirte große Sorge. Ez egy komoly problémát okoz. Az élelmiszer ellátás biztonsága is kockán forog. Ezeket a kérdéseket mindenféleképpen az anyagban figyelembe kell venni, hiszen itt több százezer munkahelyről is szó van. Köszönet a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőnek mondja, szuperszonikus sebességgel a felolvasott szövegből a hozzászóló. A bizottság kér, kíván-e hozzászólni? Carvalho úr. Uh, Néhány előzetes megjegyzéssel kezdeném, utána a kereskedelmi főigazgatóság kollégájának adnám meg a szót, én a vállalati főigazgatóságon dolgozom, általános megjegyzésként. Valóban az újrahasznosítás fontos. A forráshatékonyság szempontjából az újrahasznosítás a nemzetközi kereskedelemnek fontos része is. A hulladékanyagok kereskedelme kapcsán illegális szállításokra kerül sor, tehát az újrahasznosítás nyilván kihat a, a nemzetközi kereskedelemre is. Az áringadozással kapcsolatosan nagyobb átláthatóságra van szükség, ehhez fokozottabb nemzetközi együttműködésre van szükség, és úgy gondoljuk, hogy a G20-ak keretében folyó tárgyalások igen jó fórumot teremtenek arra, hogy felmérjük, mit várhatunk, illetve ezt a kérdést is mindenféleképpen bevesszük majd a G20-akkal folytatott tárgyalásba. A közleménnyel kapcsolatosan itt konkrétan utalunk Afrikára, de példaképpen annak bemutatására, hogy a kereskedelem sokkal globálisabb összefüggésben vizsgálandó a fejlesztés elősegítése szempontjából. Az Európai Unió itt komoly plusz értéket kínálhat a fejlődő országok számára. Az Afrikai Unió maga is most dolgozik egy úgynevezett afrikai bányászati jövőképen, úgyhogy ők is saját elképzeléseikkel fognak majd fellépni, de most átadnám a kolléganőmnek a szót. Köszönöm szépen. Rövid leszek, igen. Nagyon hasznos megjegyzéseket hallottunk már most. Néhány rövid megjegyzésem lenne először is. Teljesen egyetértünk azzal, hogy ez egy globális kérdés, ez nem egy EU-t érintő külön probléma. Elhangzott a vállalati felelősségvállalás, az átláthatóság és egy sor egy, egy kérdés. Tehát nagyon sokrétű kérdésről van szó. Ez egy kölcsönös függőség, ez nem a gazdagok és a szegények közötti egyoldalú függés, úgyhogy a szakbizottságnak ennek tükrében kell vizsgálnia ezt a kérdést. Az ár és az export korlátozások összefüggése rendkívül fontos. Végezetül pedig a nyersanyag diplomácia több fórumon folyik, kétoldalú tárgyalásokat is folytatunk, de az OECD-n belül, a G20-akon belül is egyre fontosabb témává válik ez a fejlődő országok vonatkozásában, és természetesen várjuk a további megjegyzéseiket. Köszönöm szépen, el, mondja az elnök úr. Akkor ezt eh, miután a jelentéstevőnk eh, benyújtja a jelentés tervezetét, további vitát fogunk majd ebben a kérdésben folytatni. Lange úr, rövid leszek, köszönöm szépen a sok felvetést. Ha jól tudom, akkor mind a 27 tagállam ratifikálta a Lisszaboni szerződést, az Egyesült Királyság is, úgyhogy a szempontjaikat természetesen majd minél előbb a jelentésünkben figyelembe vesszük. Akkor a 21-es módosítóra térjünk rá. A közös kereskedelmi politikában vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárási tekintetében történő módosítás, ez egy omnibus téma Can I give her uh, the floor? Vielen Dank. Jelentéstevőnek megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák. Egy rövid bevezetőt szeretnék tartani. A következő hónapokban és években a felhatalmazáson alapul, alapuló jogi aktusokkal eh, és végrehajtási jogi aktusok eh, tömegével fogunk találkozni a kereskedelempolitikában. politikában. Ez egy eh, nagyon komoly jogi és technikai kérdés. Ennek komoly kihatása lesz az intézményekre, és nagyon sok fontos rendelet módosítására kell majd sor keríteni. Két fontos terület a kereskedelemvédelmi eszközök, illetve az általános preferencia rendszer. Ez éveken keresztül érdekes témát fog jelenteni, nem csak a Lisszabon következtében, hanem az érintettek számára ez konkrétan azt jelenti, hogy szakmai kérdésekben kell dönteni. Parlament számára, a parlament számára különösen fontos, hogy hogyan hozzuk meg a nemzetközi kereskedelem politikában a fontos kérdéseket. A Lisszaboni szerződés jelentős intézményi változásokat eredményezett, és a jogalkotásban társ szerepet kaptunk. Itt alapvető döntésekről van szó, a szerződő felekkel, a szerződést ratifikáló kormányokkal, és ezeket a változásokat a gyakorlatban is át kell ültetni. Hogy a parlament milyen messzire kíván eljutni ebben, ezt mindenféleképpen el kell döntenünk, itt különböző vélemények érvényesülnek. A A jogi alap a szerződés 290-es, 291-es cikkelje. A két cikkely megkülönbözteti a delegált, illetve a végrehajtási jogi aktusokat. A komitológiát, a komitológiai eljárást 2006-ban felülvizsgáltuk, ehhez az eljáráshoz mire hozzászoktunk, már gyakorlatilag erről le is mondhatunk, illetve megváltozott. A delegált jogi aktusok esetében a 290-es cikk alapján a jogalkotás a bizottsági hatáskör kapcsán egy visszavonási jog is érvényes. A végrehajtási jogi aktusok esetében, a 291-es cikk esetében az Európai Parlamentnek nincs, és a tanácsnak nincs együtt döntési eljárása. Itt a végrehajtásról van szó. Csak a tagállamok, na most nem a tanács szintjéről beszélünk, csak a tagállamok gyakorolhatnak itt ellenőrzést a megfelelő ellenőrzési mechanizmushoz bizonyos feltételek és jogi térség megalkotása szükséges. Ami az egyes rendelkezéseket illeti, a bizottság javaslatában szereplő jogi aktusokkal kapcsolatosan el kell dönteni, hogy mely cikkeket akarjuk fenntartani, a 290-est vagy a 291-est. A, mi a delegált jogi aktusokat, illetve a bizottság a 24 jogi aktusból csak kettő esetében akarja fenntartani azt, hogy az Európai Parlament is részt vegyen a jogalkotásban. Ami a konkrét hatáját illeti a felülvizsgálandó rendeleteknek a parlamentnek megfelelő időt kell biztosítani. Úgyhogy én, mint jelentéstevő, és gondolom, hogy e tekintetben konszenzus van a szakbizottságban, én nem vagyok hajlandó vállalni azt, hogy ilyen idő megszorítással dolgozom, hiszen ez egy ilyen rendkívül fontos jelentés és az előző jelentésekhez hasonlóan én természetesen várom a kollégák felvetéseit, hozzájárulásait, és én remélem, hogy kiváló együttműködésünk lesz az árnyék jelentéstevőkkel, illetve a többi frakcióval. Köszönöm szépen. Thank you. Since... Köszönöm szépen. Én leszek az árnyék jelentéstevője ennek az anyagnak a szocialisták részéről, és ezért most ilyen minőségemben szeretnék egy-két szót szólni arról, hogy véleményem szerint miért fontos ez az anyag. Az omnibus javaslat célja az, hogy 24 jogszabályi aktust összhangba hozzon a Lisszaboni szerződéssel, már ami a jogalkotási szabályozások megvalósítását illeti. Ez a 24 jogalkotási aktus közös tulajdonsággal bír. Egyik sem volt tárgya a komitológiai eljárásnak. Mindegyiknek vannak általános megvalósítási eljárásai, vagy a tanács volt a kompetens ezek megvalósításáért, tehát vagy, vagy a tanács volt a, az illetékes, vagy pedig a parlament. Most a Lisszaboni, bocsánat, a bizottság. A Lisszaboni szerződés értelmében ez a helyzet megváltozott. A tagállami kontrollra lehetőség van, de csak a bizottság lesz a felelős, a tanácsnak semmilyen kompetenciája nem lesz ebben a kérdésben. Sem végrehajtási hatalomként, sem pedig ellenőrzési hatalomként. Forradalomról van tehát szó. Másrészt, ahogyan a jelentéstevő már megemlítette, ott vannak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok is. A Lisszaboni szerződést megelőzően nem volt semmilyen különbség a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat külön végrehajtási aktusként kezeltük, és voltak, volt egy végrehajtási eljárási, volt egy végrehajtási eljárás, amit most már delegált aktusoknak vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak nevezünk. És a legfontosabb kereskedelmi szabályozások ebbe a kategóriába tartoznak, például az általános preferenciarendszer, stb. stb. Tehát ezzel csak arra kívántam rámutatni, hogy mennyire fontos ez a jelenlegi dosszié. A tanácsal megállapodásra jutottunk, hogyha nem születik itt most eredmény, akkor a tanács továbbra is olyan hatalmat gyakorol, amelyre igazából már nincs joga a Lisszaboni szerződés óta. Pontosan ezért egy elég nehéz és elhúzódó gyakorlatról van szó. Először is nagyon bonyolult a kérdés. Ezen kívül hihető kritériumokat kell kialakítani, a delegált aktusokat a végrehajtási aktusoktól el kell választani, és a lehető legjobb eljárásrendet kell alkalmazni, vagy a tanácsadásit, vagy a, az ellenőrzését. Másrészt az is elképzelhető, hogy a tanács esetleg nem akarja kihasználni lehetőségeit és jogait, véleményem szerint amennyire csak lehet, ellenáll majd annak, ellenáll majd annak, hogy megállapodásra jussunk. A tanács nem szívesen adná fel a kompetenciáit ezen a területen. És nem kívánja föladni az eddig élvezett jogait. Tehát ezért nagyon fontos munkát végez a jelentéstevő, és azt hiszem, hogy a legfontosabb problémákat sikerült megoldani. A megjegyzésem pusztán arra vonatkozik, hogy ennek az anyagnak a fontosságát hangsúlyozzam, és felhívjam a figyelmüket arra a munkára, amely előttünk áll. És ezzel meg is adom a szót Fjellner úrnak. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes anyagról van szó, és nagyon bonyolult anyagról is. Mind technikai, mind pedig politikai szempontból azt kell, hogy mondjam, hiszen szabályozásról van szó, amelyek már régóta érvényben vannak, és amelyek némileg fejlődtek is, kialakultak bizonyos küszöbök, és lényegi kérdések ezekben a szabályozásokban. Néha ezek párhuzamosan fejlődtek ki, néha pedig a döntéshozatali eljárással szimbiózisban. Például a kereskedelmi védelmi eszközökre gondolok, amelyek nagyon érdekes és furcsa döntéshozatali folyamaton mentek keresztül, igazából nem komitológiára került sor, hanem valamilyen hibrid eljárásrendre. Lehet, lehet, hogy svédül kellene beszélnem, mert a tolmácsok biztos bosszankodnak, hogy olyan nyelven beszélek, amelynek nem vagyok teljesen ura. Sorry, but, but that if in that, in that committee, for example, if you abstain, that is count hogyha tartózkodik az ember ebben az adott bizottságban, akkor ezzel mintegy támogatja a bizottság javaslatát. Így számolják. Most pedig mit teszünk? A döntéshozatali eljárást változtatjuk meg, anélkül, hogy a lényegi kérdéseken változtatnánk. Azt kell, hogy mondjam, szerintem ez hátralépést jelent, mert nagyon sok kérdés, például a GSP, politikai kérdés, tudjuk. Van, lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy ez egy technikai kérdés, de nem, nem csak az. Ezért a jelenlegi szabályok szerint, akár végrehajtási, akár delegáltaktusokról legyen szó, meg kell nézni a jelenlegi szabályozást, hogy az milyen formát ölt, és hogy annak megfelelnek-e a javaslataink. Ugyanez a kereskedelmi védelmi eszközöket is érinti, technikai, jogi eszközök ezek, de van politikai aspektusai, vannak politikai aspektusai. Például, hogyha a döntéshozatali folyamatot figyelembe vesszük, akkor mindannyian tudjuk, hogy ez megváltozott, akkor, amikor különböző vámokat róttak ki a lazacra például, és így tovább. Tehát az egész, egész egy hálózat összefonódnak a dolgok, egymással összefüggésben állnak, és természetesen a politika nagyon fontos szerepet tölt be ebbe. Most az egész általános preferenciarendszert meg kell néznünk, és ez jó, meg kell néznünk, hogy olyan szabályozás van-e a kezünkbe, amely megfelel a feltalmazáson alapuló jogi aktusoknak. Fontos és érdekes ez, mert ahogyan ezt hallottuk tegnap, a kereskedelmi vélemi eszközök esetében semmilyen előrelépést nem kívánnak tenni, ez pedig azt jelenti, hogy úgy fogunk szabályozást hozni, hogy a lényeget nem változtatjuk meg. De tudjuk nagyon jó, hogy ez a lényeg, ez a tartalom változott, méghozzá a döntéshozatali folyamattal szimbiózisban alakult, fejlődött. Ezért ugye az a természetes reakció, hogy az ember azt mondja, hogy delegált aktusok vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról legyen szó, de ebben az esetben, ebben a konkrét esetben nehéz ezt mondani hiszen ez nem felel meg a tartalomnak. Azt kell, hogy mondjam, lehet, bár nem vagyok jogász, nem nekem kell eldönteni, hogy lehet-e külön kitételeket alkalmazni. Lehet, hogy ez még inkább megnövelni a parlament szerepét a tanácssal kapcsolatos tárgyalások során, de azt hiszem, hogy teljes nyitottságra van szükség. És tudnunk kell, hogy bizonyos területen megváltoztatjuk a döntéshozatali eljárást, anélkül, hogy az alapvető szabályozást megváltoztatnánk, és ezzel tisztában kell lennünk, ezt óvatosan kell kezelnünk, mert tudnunk kell, hogy a két dolog összefonódva változott és fejlődött. Nagyon sok kérdés van a gondolataim között, és remélem, hogy legalább egy páran önök közül érdeklődnek majd a részletek iránt. Azt kérem mindenkitől, hogy óvatosan járjunk el ezen a területen, és ne csak a első reakciónkat kövessük. Eh, um, Elnök úr, egyetértek az előttem szólóval. Kriszta Drovol asszonyjal is. Az egy rendkívül összetett terület, rövid leszek. Csak annyit, hogy már benne vagyunk a kellős közepében. Kérem, szakítja fel az elnök úr, tehát amikor már a komitológiával foglalkoztunk, most meg kell néznünk, hogy hogyan lépjünk tovább, és egyet értek, hogy elegendő időt kell kapjunk ehhez a munkához, de hát nyilván nem kapunk végtelen hosszú időt, nekünk is komolyan kell vennünk ezt, és leszögezni, hogy a szerződés révén a parlamentnek is ellenőrznie kell a különböző jogszabályok végrehajtását. Árnyék jelentéstevőként már ugyan vannak közös tapasztalataink ezzel, ebben a témában, úgyhogy én is szívesen megvizsgálom a Kereskedelmi Politikai Szakbizottság szempontjaiból ezt az anyagot. Köszönöm, és akkor most a bizottságnak Jörgensen kolléganőnek adom meg a szót. Remélem jól ejtettem a nevét. Köszönöm, elnök úr. Először is a, közle- a bizottság nagyon örül a parlament javaslatának, amit március 7-én fogadtak el. Ez igen hosszas előkészületeket követett, hosszabbat, mint amit szeretettünk válni. Minden esetre a 182.11-es rendeletnek ez megfelel. És ezen megbeszélések keretében a kereskedelem politika volt az egyik legnehezebb kérdés. Ezt meg kellett várnunk ennek eldőlését, mielőtt le tudtuk zárni a témát. Két javaslat hivatott a kereskedelempolitika területén összehangolni a jogszabályokat, ideértve a delegált és a végrehajtási jogi aktusukat, a Lisszaboni szerződést követően. A, ez nagyon fontos a kereskedelem politika szempontjából egyrészt, mert a kereskedelem politika nem volt része a szokásos ed- együttdöntési eljárásnak Lisszabon megelőzően, tehát ez egy változás, másrészt pedig a kereskedelem politika, ha nem is kizárólag, de nagy részt kimaradt a bizottság végrehajtási hatáskörének ellenőrzése alól, vagy ellenőrzéséből. Ez sua genere eljárásokat jelent majd most, amit nem a 99-es rendelet szabályoz, és amire egyszerűbben komitológiaként utalunk. Az új intézményi egyensúlyra tekintettel a, a bizottság a szokásos végrehajtási és ellenőrzési hatáskörök körébe vonná be a kereskedelempolitikát, és ezt a társ jogalkotó is elfogadta február 16-án. A horizontális szabályokból a kereskedelempolitika ki zárása számos eljárást eredményezett, néhányra az elnök is utalt, két fő eljárást lehet megemlíteni, az egyik, amikor a bizottság elfogad egy jogi aktust, de a tanács ehhez képest meghatározott időn belül egy ahhoz képest eltérő jogi aktust fogad el a bizottság javaslatot tesz, amit a tanácsnak meghatározott időn belül el kell fogadnia, ha csak másképp nem dönt. Ez az a két eset, aminek keretében jelenleg a tanács rendelkezik a hatáskörrel. Az elnök közbeveti, hogy ez nem hogy nehéz, hanem lehetetlen. Éppen ezért a bizottság minden eljárást a 182 per 11-es rendelet szellemében igyekszik kiigazítani a delegált jogi aktusok esetében. In drafting this proposal, we have sought to carefully apply the requirements that are set down in Articles 290. A 292-91-es cikkekben meghatározott rendelkezéseket figyelembe véve végezzük az átdolgozást, és a rendeletek meglévő struktúráját igyekszünk minél messze menőkig tiszteletben tartani. Tudom, hogy meglehetősen nehéz pusztán eljárásokkal foglalkozni, és tartalmi kérdésekkel nem, de az alternatíva az lenne, hogy a szó a genere eljárásokkal nem foglalkoznánk, miközben számos a jelenlegi szerződés értelmében megkérdőjelezhető eljárások átdolgozása igen homo, hosszú időt venne igénybe. vagy esetleg egyáltalán nem kerülne gorcső alá évekig. Tehát a sui generis együtt, döntéshozatallal összefügge összes eljárást most megkívánjuk vizsgálni a Lisszaboni szerződés követelményeinek szellemében. Itt igyekszünk a 292-91-es cikkely követelményeit messze menőben figyelembe venni, és a, arra is odafigyelünk, hogy a kritériumok alkalmazása következtében ne sérüljenek a delegált jogi aktusok. Gondolok itt például a safeguard záradékokra, És még egyszer utalnék a várható úgynevezett Omnibus 2-es javaslatra, ebben a bizottság átvizsgálja az összes olyan rendeletet, amelyek horizontális szabályként érvényesülnek a 99-es határozat alapján. És ahol erre, ahol ez indokolt, javasolni fogjuk az adott rendeletek delegált jogszabályá történő átalakítását, és a javaslat jellegéből fakadóan sokkal több felhatalmazáson alapuló jogszabályt fog tartalmazni, mint a mostani javaslat. Remélhetőleg a bizottság ezt az elkövetkezendő hónapokban el tudja fogadni, és ehhez várjuk az önök javaslatait is. Végezetül pedig azt is végig kell gondolnunk, hogy az új horizontális szabályok alkalmazása gyakorlatban mit fog jelenteni a kereskedelempolitikában, a 182 per 11-es konkrét eljárást tartalmaz az antidömping és a vám tarifák tekintetében ehhez időre van szükség, és mindez figyelembe véve a bizottság azt javasolja, hogy az idő, határidőket indokolt esetben módosítani lehessen. En, ezt pedig ahhoz szükséges, hogy valóban hatékony legyen a döntéshozatal, illetve jogbiztonságot teremtsünk a gazdasági szereplőknek. És ha megengedi még lezárásképpen két gyakorlati részletről szeretnék mondani a DG Trade az illetékese a javaslatnak, mi szorosan együttműködünk az összes illetékes szakpolitikai részleggel. Én a jogi részleg vezetője and the main official A fő illetékes az én osztályomon Brown úr, aki itt ül mellettem, és természetesen minden képviselő előtt nyitva állunk a további konzultációk számára, hogy önök is elvégezhessék a munkájukat. Másodszorban pedig eh, ahhoz, hogy elősegítsük eh, a munkát, egy, mind a 24 eh, rendelettel kapcsolatosan egy rövid összefoglalót készítettünk. Ez egy informális anyag, minden esetre talán hasznos lehet a javaslatunk megértéséhez. És már csak annyit, hogy nagy érdeklődéssel állunk az önökkel való együttműködés előtt. Elnök, köszönöm szépen a világos bevezetőt, és ezt a bizonyos informális non-papert is. ami felvázolja a korábbi helyzetet, illetve a javasolt változásokat. A jelentéstevőtől van-e még néhány megjegyzés? Igen, csak röviden Először is a kollégáknak és a bizottságnak szeretnék köszönetet mondani az előzetes megjegyzésekért. Azt hiszem, hogy közös állásponton vagyunk. Tudjuk, hogy ez egy nehéz, időigényes dolog. Ebben a folyamatban már benne vagyunk, nem tudunk mást tenni, mint végigvinni, és a megváltozott körülmények között meg kell vizsgálni, hogy kinek milyen hatásköre van, hogyan járhatunk el és a folytonosságot mindenféleképpen biztosítani kell, ugyanakkor elvégezve az összes szükséges módosítást, ami nem hiszem, hogy lehetetlen. A kereskedelem politikát illetően a kérdés következő nyilván itt vannak olyan elemek, amelyek a kereskedelem politikát érintik, mint ahogy Fjellner kolléga is említette, viszont vannak gazdaságpolitikai elemek is. A mi hatáskörünk ezen a két területen nyilván más és más, és ebből következik, hogy a sui generis eljárások sokaságában valami rendet kéne vágni, ezért köszönöm a DigiTrade gesztusát, hogy itt az általános irányjal foglalkozzunk. Lehet, hogy egy más felelős is lehetne találni, de minden esetre köszönöm ezt az ajánlatot, az együttműködési készséget. Ezzel élni fogunk, és még két megjegyzésem lenne. Szerintem ez a jelentés nem visszamutat, éppen ellenkezőleg ez a jövőbe mutató anyag. Másodszor pedig én valahol olvastam, hogy eh, all politics is stupid. Tárgyilagosnak kell lennünk, de ha erre nincs mód, akkor eh, diplomatikusan kell eljárnunk. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, calendar, we expect to have uh, the consideration of Köszönöm. Májusban kerül majd sor a jelentés tárgyalására, 23-án, 24-én megszülethet a jelentés, a nyári szünetet megelőzően remélhetőleg. Azt hiszem, hogy eh, nem is kell hangsúlyozni ennek az anyagnak a fontosságát. Köszönjük a munkát. Hogyha megengedik, megváltoztatom a mai napi rendünket, mert még ebéd előtt döntést kell hoznunk a 18-as témában ajánlás a tanács és a bizottság részére az EU és Oroszország közötti új megállapodásról. A FET a felelős, az illetékes bizottság, mi véleménykészítők vagyunk, Inéze Vajdére a jelentést tevünk, aki itt ül elettem, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, Oroszország nagyon régóta fontos partnere az Európai Uniónak, bár véleményeink és értékeink nem mindig esnek egybe. A megállapodás, amely alapját képezi az EU-Oroszországi partnerségnek 1900 97 óta eléggé elavult, jó pár új aspektust figyelembe kell venni, a fejlődésre további lehetőség van, a kereskedelmi feltételeket javítani kell, és így elő lehet mozdítani ezt a partnerségi kapcsolatot, és egy esetleges szabadkereskedelmi megállapodást elő lehetne készíteni. Ugyanígy nagy hangsúlyt fektetünk a demokratizálódási folyamatra. Oroszországban pozitív lépések történtek, Medvegyev elnök úr modernizálni kívánja az országot. Különösen nagy öröm számomra, hogy jelenleg előrelépés történt a VTO csatlakozást illetően, és remélem, hogy a bizottság képviselői majd részletesebben beszámolnak erről az aspektusokról. A modernizációs partnerség egy ígéretes változás eh, előhírnöke a kétoldali kapcsolatokban, Development. However, praktikus, gyakorlati fejlődésre mutat, azonban ez nem kellő mértékű ahhoz, hogy a reformok valóban meg is valósuljanak. Egy jó bevezetőről van szó, egy új eh, partnerségi megállapodás előszobájáról. Ennek az új partnerségi megállapodásnak konkrét kritériumokat kell felsorolnia, hogyha megkívánjuk védeni az EU stratégiai érdekeket, illetve az állampolgárai érdekeit. Az EU és Oroszország számára fontos, hogy kölcsönösen hasznos partnerségi kapcsolat alakuljon ki. A kereskedelem, a beruházás és a reform területén, a protekcionizmus, a korrupció területén előrelépés történt, de a partnerségi időszak sok, során vontak még fennmaradó kérdések, például a Fehér Oroszország és Kazasztán kérdés, ez sajnálatos. Az Európai Uniónak alapértékei tekintetében nem szabad kompromisszumot kötnie. Először is az Európai Uniónak ki kell tartania a jogilag kötelező érvényű fejezet mellett a kereskedelem területén egy vitarendezési rendszerrel, a külföldi közvetlen tőkebefektetés 75%-a Oroszországba az Európai Unióból származik. 2008-ban 25 milliárd eurót ruháztunk be Oroszországban, a, a Oroszország pedig 2 milliárd eurót az EU-ba. Kétségtelen, hogy az Európai Uniónak a maximális védelmet kell biztosítani a vállalkozói számára, illetve külföldi beruházói számára is. Ezért támogatom a bizottság határozott álláspontját a tárgyalások során. Második megjegyzésem. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az emberi jogok, illetve a jogállamiság kérdését sem. Ezeket nagyon súlyosan figyelmen kívül hagyta Oroszország az elmúlt esztendőkben több alkalommal. A kereskedelmi rendszereket nem lehet megvalósítani anélkül, hogy nem valósul meg a szólásszabadság, a tulajdonjogok és a igazságos jogszolgáltatás. A véleménytervezetnek ezek a legfontosabb pillérei, és mint mindig nyitottan állok a megjegyzéseik előtt. Köszönöm. Köszönöm. Mindenki előtt ott van a véleménytervezet. Köszönöm, elnök úr. pentru sugestiile Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak, illetve az AFET-hez benyújtott javaslatokért is köszönettel tartozom. Maga az a tény, hogy egy új EU-Oroszország megállapodásról beszélünk, mutatja, hogy politikai akarat van mindkét oldalon. Az a célunk, hogy a kölcsönös bizalmat megerősítsük. Véleményem szerint érdekeinket szolgálja az, hogy nyitottak legyünk, és olyan partner felé nyissunk, aki elég nagy súlyjal vesz részt a kereskedelmi partnerekben, hiszen az USA és Kína után legfontosabb kereskedelmi partnerünk. Oroszország nagyon fontos feltörökvő piacot képvisel, szüksége van az Európai Uniós technológiára, míg az Európai Uniónak szüksége van mind az erőforrásokhoz, ra, mind pedig az Oroszország piacára való bejutásra. Ami pedig a forrásokat, erőforrásokat illeti, az energia területén az együttműködésről nem szabad megfeledkeznünk. Ez egy fontos pillére kell, hogy legyen a tárgyalásoknak, hiszen az Európai Unió az orosz energia egyik legnagyobb fogyasztója, Oroszország tehát a legnagyobb energiaszolgáltató Európa számára. Egy kölcsönös függőségről beszélünk tehát, ami bármilyen önkényes megszakítás ellen szól. Ezért úgy gondolom, a megállapodásnak garanciákat kell tartalmaznia annak érdekében, hogy ilyen akadályokat, illetve megszakítást meg lehessen előzni. Végül, véleményem szerint a kapcsolatok nem csak kereskedelemről vagy gazdasági kapcsolatokról szólnak, ez az új megállapodás, amely most tárgyalás tárgyát képezi, egy ambiciózusabb dokumentum, összevetve a partnerség és, és együttműködési megállapodással. 2003 óta a Szentpétervári csúcs találkozó óta tulajdonképpen megnyitottuk a kapuinkat egy nagyobb együttműködés előtt, a szabadság, az igazságszolgáltatás, a kutatás és az oktatás területén. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy Oroszországnak szüksége van az Európai Unióra, de az Európai Uniónak is szüksége van Oroszországra. Természetesen nyitottan állok minden további hozzászólás előtt. Elnök, kérem még valaki szót? Helmut Schulz. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen ezt, a, ezt az első véleménytervezetet. Igen, nagyon fontos anyagról van szó, azért, mert ez az új megállapodás, ahogyan előző felszólaló is hangsúlyozta, stratégiai partnerséget képez az EU és az Orosz Föderáció között, és ezért figyelembe kell venni a közös érdekeket, a kölcsönös érdekeket. Mind a két oldalnak erre kell összpontosítania. Mi is saját érdekeinket próbáljuk előre mozdítani, a saját állampolgáraink érdekei alapján, és ugyanezt kell tennie Oroszországnak. Még egy-két gondolatot ajánlanék fel megfontolásra amelyet esetleg be lehetne venni az INTA véleménybe, mielőtt kialakulna a végleges AFET anyag. Az IPR esetleg ezen a területen pontosabban meg lehetne fogalmazni, hogy mik az érdekeink, miért akarjuk ezt az eszközt továbbfejleszteni, illetve ösztönöznünk kellene-e az Orosz Föderációt arra, hogy az akta megállapodáshoz csatlakozzon, vagy sem, illetve hogyan szeretnénk előre mozdítani az energia együttműködést, valamint a környezetvédelmi aspektusokat általánosságban. Tehát a más jelentésekben hangsúlyos szerepet kapó témáknak meg kell jelennie ebben az anyagban is, véleményem szerint. Köszönöm. És én is szívesen együttműködök a jelentéstevővel. Köszönöm. Zende Zerekowski úr következik a bizottságtól. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentés tervezetet nagy érdeklődéssel olvastuk azt. Először is egy-két megjegyzést tennék általános szempontból, Specific remarks. Yes. majd egy-két konkrét megjegyzést tennék. Valóban a kereskedelmi és beruházási kapcsolatok nagyon szorosak az Európai Unió és Oroszország között. Mi vagyunk a legnagyobb gazdasági partnere Oroszországnak, és Oroszország a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk, ahogyan ez már elhangzott ezért a további integráció előnyt hozna mindkét fél számára, osztjuk ezt a véleményt. Jelenleg egy nagyon fontos pontnál járunk az Oroszországa való kapcsolatok terén. A WTO csatlakozás a reményeink szerint nagyon közel áll, és ezzel a jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodás felülvizsgálata és némi szerény előrelépést mutathat. Ugyanakkor rá kell mutatni arra, hogy a kereskedelem, illetve a beruházás továbbra is érinti az Oroszországon betölt, oroszországi piacon betöltött szerepünket. Nagyon időszerű tehát, hogy az EU ajánlást tegyen az EU-Oroszország kapcsolatokat illetően, és oda kell figyelni a kereskedelmi és befektetési komponensre, hiszen az EU nagy súlyjal számít Egy-két konkrét megjegyzéssel élnék. Először is az általános kereskedelmi feltételek. Ahogyan már említettem, az orosz, orosz fél a 2008-as válságra reagálva bizonyos intézkedéseket vezettek be, de ezek tulajdonképpen import illetékek, és nagymértékben hátrányosabb helyzetbe hozták az Európai Uniós feleket. A Vámunió Oroszország, Kazasztán és Fehér Oroszország között tovább rontotta a helyzetet, hiszen az, az átmeneti orosz intézkedéseket véglegesítette, és rosszabbította, tovább rosszabbította a feltételeket. Azt mondhatom tehát, hogy kereskedelmi és beruházási szempontból rosszabb körülményekkel kell számolnunk, mint korábban. A kereskedelmi kapcsolatok egyensúlyának hiánya olyan, amivel foglalkozni kell, ez közös érdekünk, de elsősorban az Európai Unió érdeke. Ennek az egyik legpraktikusabb formája az lehet, hogy a WTO-ba bekerüljön az orosz partner, elsősorban, másodszorban pedig az új megállapodásban alapvető kereskedelmi kitételeket kell betenni. Ami a WTO kapcsolatokat illeti, illetve a WTO csatlakozást, kollégám itt mellettem a csatlakozási folyamattal foglalkozik, ennek a területnek a szakértője, tehát szívesen válaszolunk minden kérdésekre. Még egy-két általános megjegyzéssel élnék a WTO csatlakozást illetően. Nagyon közel állunk ahhoz, elnök, Elnézést, nem tudom, hogy tudná rövidre fogni a hozzászólását, hiszen már elmúlt fél egy. Standing issues that we are currently negotiating one consensus draft. Oroszországi beruházással foglalkozunk, a gépjárműipar érinti ezt, ez rendkívül fontos az EU-s exportőrök, illetve gyártók számára megpróbáltunk egy közös álláspontot kialakítani. Ehhez időre volt szükség, hiszen különbözőek voltak az Európai Uniós érdekek, és az utolsó fázisban járunk a WTO csatlakozást illetően remélhetőleg ezek a tárgyalások, illetve ezeknek a tető alá hozása meg is valósul majd az év későbbi szakaszában, akkor, hogyha az orosz fél továbbra is politikai elkötelezett marad. Aztán van még egy kérdés, amely rendkívül fontos, fontos ezt is hangsúlyozni szeretném, ez pedig az egészségügyi és növény, növény egészségügyi előírásoknak való megfelelés, ez is feltétele a WTO csatlakozásnak, rendkívül fontos ez Európa számára. Összességében azt mutatom, hogy technikai szempontból nagy előrelépés történt a WTO csatlakozást illetően, de természetesen minden az orosz, politi- orosz fél politikai akaratán múlik az év későbbi felében, ami pedig az új megállapodást illeti, és ön is, önök is tudják, hogy ez nagyon fontos. 2008. júliusában kezdtük meg a, megállap, a tárgyalásokat, és az első két esztendőben tulajdonképpen semmilyen előrelépést nem tudtunk felmutatni az igazságszolgáltatás, a belügy, a kutatás, az innováció területén történt előrelépés, a kereskedelmi és beruházás területén nem. Ezért nyomást gyakoroltunk az orosz félre, és azt kértük, hogy a kereskedelmi és horizontális intézkedésekről készítsenek egy anyagot, egy munkacsoportot hoztunk létre, és ezzel, ezt az anyagot alaposan fontolóra vesszük. Pontosan ezért mondtam azt, hogy némi szerény előrelépésről beszámolhatunk, de a végleges válasz, hogy ezekben a nagyon fontos kérdésekben valóban partnereke az oroszok, azt még nem tudjuk. És végül zárásképpen szeretném elmondani, hogy saját nézőpontunkból nagyon fontos az, hogy ezek a kereskedelmi és beruházási kitételek benne legyenek az új megállapodásban, mert létfontosságú az Európai Unió szempontjából, hogy helyre billenjen az egyensúly. Köszönöm. Thank you. Rapporteur, any short final remark? Röviden esetleg. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, illetve a bizottság pontosítását. Hangsúlyozni szeretném, hogy 7 perc egy ilyen nagyon fontos kérdésre, egy fontos stratégiai partnert érintő kérdésre nem túl sok idő, úgyhogy jó lenne erről részletesebben szót váltani. Minden esetre figyelembe veszem az elhangzottakat, és köszönöm, elnök. Igen, az AFET véleményét is figyelembe veszük. Április 20-án 6 órakor szavazás, és köszönöm a tolmácsok készségét, hogy tovább maradtak. We'll be here at, uh... Három órakor délután folytatjuk, mégpedig pontoskor, ugyanis meghallgatás lesz Mercosur meghallgatás.